Guten Tag. Jó napot kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Szeretettel üdvözlök mindenkit a bizottságunk ülésén. A napirend elfogadásának körében egy módosításról kell, hogy szót ejtsek. A kopenhágai repülőjárat ugyan egy órával később érkezik Brüsszelbe, így Jacqueline McClare csak négy óra tájban lesz itt, nem pedig három óra felé, ez sajnálatos, de vannak más napirendi pontok is, így tehát a repülőjárat késése nem kell, hogy megakadályozzon minket a munkában. És mivel hogy a elkövetkezendő napirendi pontok kért a szakbizottságbeli kollégák, a felelősek, rögtön át is térhetünk azokra, és a hármas pontot azt majd csak a negyedik és ötödik pont után vesszük sorra, hogyha Jacqueline Megléd itt lesz, hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintem. A elnök közleményei keretében szeretnék utalni a workshopunkra, amely szerdán lesz, és ott Chris Davis vezetésével fognak tanácskozni, remélhetően minél többen a szakbizottsági tagok közül. Érdekes számunkra a Párizsi Nemzetgyűlésnek azon döntése is, hogy a bisphenol át betiltják a BB ételek esetében. Ez egy olyan téma, amivel újra és újra találkozunk. Úgy gondolom, hogy Dánia után Franciaország a második ország, ahol a bisphenol át a bébi bébiknek szánt, csecsemőknek szánt termékekben betiltották. Jó, akkor áttérünk a negyedik napi rendi pontra, amely egy szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz. Körin Lepázs teszi föl a kérdést, és Gerbrandi kolléga a károsító és nem fenntartható gyakorlatok uniós támogatásáról. Ezzel kapcsolatban volt már egy bevezető eszmecsere, de aztán nem került napirendre a plénumon a téma, mert az elnökök értekezlete nem tette fel a napirendre. Három hónap telt el azóta, a koordinátorok ezért úgy döntöttek, hogy újra indítják ezt a kérdést, Kérem, hogy a koordinátorok egyike tartson egy rövid bevezetőt a kérdéssel kapcsolatban, és akkor utána formálisan szavazni fogunk, hogy újra a plenáris ülés elé terjesztjük -e ezt a kérdést. Merci, monsieur le président. Oui, c'est la deuxième fois que vous... Köszönöm, elnök úr. Mint ahogy ön is mondta már, harmadszorra foglalkozunk ezzel a kérdéssel, egész egyszerűen csak arról van szó, hogy a költségvetésünket akarjuk kellő szigorral kezelni egyrészt, másrészt pedig a közkiadásokat akarnánk hatékonyan megejteni, nagyobb tisztaságot, világosságot teremtve, mert sajnálatos módon vannak olyan támogatások, amelyek a környezetszennyezést támogatják, tehát azért fizetünk adófizetők, hogy támogassuk a környezetszennyezést. Ezt pedig csökkenteni kellene, tehát csökkenteni kellene azokat a kiadásokat, amelyek a környezetet szennyezik, jobban is el lehet költeni ezeket a pénzeket. Nyilvánvalóan az Európai Bizottság és a tanács tudatában, tanács tudatában van ennek a témának, a tanács napirendjén már szerepelt ez a téma, és mi is azért dolgozunk, hogy ez a téma valami fajta eredményt hozzon, értékelésre van szükség, értékelni kell azokat a kiadásokat, amelyek károsak a környezetre, és azokat el kell törölni, vagy csökkenteni kell. Ugyanazon gazdasági ágazaton belül lehet másként is elkölteni a pénzeket, azt gondolom, hogy közérdekről van szó. Pázs, Gerbrandi kolléga szeretne ön is hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr. Nem túl sok mindent tudok hozzáfűzni, csak annyit, hogy az ilyen megszorításokat terhelt időszakokban talán még nagyobb prioritást kellene tulajdonítani annak, hogy ne pazaroljuk az erőforrásokat, például környezetileg káros dolgokra. Most még jobban meg kell gondolni, hiszen kifizetjük egyrészt a támogatásokat, és ráadásul ezek káros tevékenységek, utána fizetni kell az okozott károkort és károkért is. Eléggé világos, hogy miért sürgős ez az ügy, és remélem, hogy még egyszer napirendre tudjuk tűzni ezt a kérdést, és még több nyomást tudunk gyakorolni az elnöki konferenciára hogy a plenáris ülés napi rendjén is szerepeljen a téma. Good. I think this... Köszönöm. Nagyon jó, valóban ez nagyon megalapozott szóbeli kérdés volna a bizottság irányában, illetve az érdekeltek irányában. Kérdezem a tagokat, hogy ki támogatja ezt a kezdeményezést, vagyis hogy legyen egy ilyen szóbeli kérdés. Köszönöm. Ki ellenzi? tartózkodás. Világos a többség a, a kezdeményezés támogatók között, úgyhogy a plenérősre kerül az ügy. Át is térünk a napirend ötödik pontjára. Anna Rosbach is a körünkben van. Ez azt jelenti, hogy tudunk foglalkozni ezzel a témával, ami nem más, mint az élelmiszer pazarlás megakadályozása, az EU-n belüli hatékonyabb élelmiszerlánc létrehozását célzó stratégiák. Ez egy fontos téma, ami ugye a forrás, hat, erőforrás hatékonyságot illeti, de hát ami az biztonságot illeti, abban a tekintetben is, nem csak Európa, hanem az egész világ biztonsága tekintetével. Szeretném megadni az előadónak a szót, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Karona kollégának az Agri Bizottság beli jelentését áttekintve megállapítottam, hogy kiemeli ez a jelentés, hogy mennyire fontos közös mezőgazdaságpolitikát kialakítani a jövőben is. Az élelmiszereknek mintegy 50%-a itt Európában ugyanakkor megromlik, és ilyen vagy olyan okból a szemétbe kerül. Tehát úgy gondolom, hogy itt nem csak egy pénzügyi pazarlásról van szó, hanem egy etikátlan magatartásról is egyben. Az, hogy itt az élelmiszereket egyszerűen a szemétbe dobjuk. Tehát itt egy sokrétű problémáról van szó, ami érinti az élelmiszer termelés, tehát az ellátásláncnak az első lépcsőjét is, de természetesen az utolsó láncszemet a fogyasztókat is. Az Európai Unióban, Észak-Amerikában. Különösen nagy a probléma a kiskereskedelemben és a fogyasztóknál. A fejlődő országokban ugyanakkor a legnagyobb pazarlás a szállításnál és a termelés körében keletkezik. A jogalkotási lehetőségek ezen a téren Karona kolléga szerint korlátozottak, de én úgy gondolom, hogy meg kellene kísérelnünk gondoskodni arról, hogy az élelmiszereinket hatékonyabban hasznosítsuk. Az, hogy az élelmiszereknek a fogyasztása lehetőleg az előállítás helyéhez a legközelebb essen és ezzel elkerüljük a szükségtelen szállítást, és így a húsárok, zöldségeknek, gyümölcsöknek a rom, romlását. Tehát erről is gondoskodnunk kell. 2,3 tonna halat dobunk a szemétbe évente, ez rendkívüli mennyiség, ez annak tudható be, hogy hogy a kódrendszereket rosszul kezelik, rossz, rosszul folytatják a halászatot, és a gyümölcs és zöldségtermelésnek a 20-30%-a landol a végén a szemétben, mert optikai okokból, tehát esztétikai okokból nem felelnek meg a fogyasztók elvárásainak. Például vannak görbe uborkák, amik már nem is fogadhatóak el. Úgy gondolom, hogy fontos az is, hogy a fogyasztókat már az óvodai korban is tájékoztassuk arról, hogy az élelmiszer is egy erőforrás, amivel óvatosan, körültekintően kell bánni. Tehát vissza kell térnünk egyfajta háztartási, háztartásbeli tudáshoz, a régi háziasszonyok tudásához, hogy hogyan kell takarékosan bánni az élelmiszerekkel. Amit írtam, azt mindenki elolvashat, módosítja. Érkezett már módosító indítvány is néhány kollégától, és a módosító indítványok beadásának határideje szerdán 12 órakor fog lejárni. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos téma, ugyanis szennyezzük a vízünk, vizeinket, és ezzel párhuzamosan nagyon sok élelmiszert is kidobunk a szemétbe, sokkal felelősségteljesebben kell eljárnunk tehát. Ja, Dank. Köszönöm szépen Anna Rosbach a vélemény tervezettet, amit ugye az Agri szakbizottságnak a megbízásából készítünk, amely ugye illetékes szakbizottságként ezzel a témával foglalkozunk. Úgy gondolom én is, hogy nagy problémáról van szó, itt nálunk és világszerte is. Valóban, negyedik pontja a jelentésnek azt mondja, hogy bizonyos minőségi kívánalmak vannak, meg kell nézni, hogy milyen minőségi elvárások vezetnek az élelmiszerek kidobásához, szemétbedobásához, milyen olyan esztétikai vagy minőségi elvárások vannak, amelyek az élelmiszernek a fogyaszthatóságával nem nagyon függenek össze. Németországban is vita van a lejárati időpontokkal kapcsolatban, az élelmiszerek eltarthatóságával kapcsolatban. Volt egy nagy tévés vita, eh, ahol szóba került, hogy nem szabad, hogy félrevezető legyen a lejárati időpont, mert hogy a lejárati időpont után is még sokáig fogyaszthatóak a termékek, a bizottság adott esetben ezzel kapcsolatban is állást foglalhatna, hogy itt ugye jogszabályi lépésre van szükség, vagy hagyjuk a piacot szabályozni önmagát és vannak-e javítási lehetőségek. Van néhány hozzászólás, Lihász Zéber lesz az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Renáte Zommer volt, aki árnyék előadóként foglalkozott a véleménnyel, de én őt akadályoztatása miatt képviselem itt. Köszönöm szépen Anna Rosbaknak a véleményt. Hogyha átolvasok a számokat, akkor azt kell mondjam, hogy szégyeljük magunkat, hiszen évente mindannyiunk dobálja ki a szemétbe a élelmiszereket, és a statisztikailag megnézzük, akkor az ipari társadalomban, mint a miénk, az egy rendkívül kínos dolog. Mindenre van már megoldási módozatunk, de erre a legalapvetőbb problémára úgy tűnik jelenleg nem lehetséges semmilyen adekvát megoldást találni. Különösen, hogyha megnézzük a növekedéseket, amik a 70-es évek óta mutatkoztak ezen a területen, úgy gondolom, hogy akkor igazán kényelmetlenül kell, hogy érezzük magunkat, a EU27-ek, mint ipari országok küzdenek ezzel a problémával, különösen ami a kereskedelemben való elosztást illeti. Úgy gondolom, hogy itt és itt kell, hogy a problémát elkezdjük megoldani, és Rosbach asszony jól mondta, hogy a tudatosítása, a fogyasztók tudatosítása eh, is hozzájárulhat a probléma megoldásához, hiszen itt van például a lejárati időpontoknak, a eltarthatóság időpontoknak a kérdése, itt is oda kell figyelni, és nem szabad, hogy mindig, különösen zöldségek, gyümölcsök területén a szépséghez, az esztétikumhoz ragaszkodjunk. Itt ugye beszélt Rosszbach asszony a házi asszonyok régi tudásáról, ezzel kapcsolatban tartózkodnék vélemény nyilvánítástól, de mindenképpen azt kéne végigondolni, hogyan tudjuk a fogyasztókat rávenni arra, hogy értelmesen bánjanak a élelmiszerekkel. Az élelmiszerek 30%-át a európai közösségekben becsomagolják. Tehát az élelmiszerek egy harmadát becsomagolják, és úgy dobják, tehát becsomagolva, bontatlanul dobják ki a szemétbe. Jön majd most a tél, magasabbak lesznek a gázszámlák, a villanyszámlák, és nagyobbak lesznek a problémák a napi e, ellátás területén, úgyhogy éppen ezért jó lenne, hogyha a bizottság kicsikét határozottabban e, bánna ezzel a témával, és végig gondolná, hogy itt európai szinten mit tehetnénk, tehát ez egyrészt a tudatosítás területén, második sorban pedig annak vizsgálata során, hogy a kereskedelemnél hogyan tudnánk megoldani azt, hogy az eladatlan élelmiszereket, de még hasznosítható, fogyasztható élelmiszereket hogyan tudunk szükséget szenvedő népességcsoportokhoz eljuttatni. A másik probléma, ami a fejlődő országokat illet, illetve a feltörekvő országokat, itt ugye a termelésnél nagyon nagy veszteségeket mutatnak ki. Úgy gondolom, hogy a Európai Uniónak itt a technológia transfer területén kellene megoldásokat kínálni, a hűtéstechnika, a vákum csomagolás technológia területén. Olyan időkben, mint amelyeket most élünk, ami nagyon sok változáshoz vezet, és lassan 2050-re 9 milliárdra növekszik a föld lakossága. Úgy gondolom, hogy ezt témát továbbra is napi renden kell tartanunk a jövőre nézve, és nem szabad itt csak távolról beszélnünk erről, tehát környezetvédelmi bizottságként mindenképpen aktívan részt kell ebbe kell vennünk. Úgyhogy köszönöm szépen Anna Rosbachnak a vélemény előterjesztését, és kérem a bizottságot, hogy kicsikét határozottabban, energikusan lépjen föl. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Linda McEwan. Yeah, our shadow also is not here today. Sajnos a mi árnyék. Bocs. Sajnos a mi árnyék előadónk sincs itt, éppen ezért csak tennék most néhány megjegyzést eh, helyette is. Eh, sokat beszélünk eh, az adósságról Nagy-Britanniában is, és ott is törvénymódosításra kényszerülnek, e, igazándiból a felhasználási határidőre próbálják tenni a hangsúlyt, e, nem pedig az eladni eddig, mert e, jelenleg a sell-by az, ami a kereskedelemben használt. Ráadásul a lejárati dátumoknak egy nagy része semmifajta tudományos alappal nem rendelkezik. Napokkal később is elfogyasztható egy csomó élelmiszer, magam is tapasztaltam ilyet, nem tudom, az Európai Bizottság vizsgálja -e ezeket a dolgokat, mindenesetre ez a fogyasztók számára hát, zavarba ejtő vagy megtévesztő. Emellett a szupermarketek gyakorlatáról is talán beszélnünk kelleni, kellene, mert én már vitatkoztam a szupermarketemben a, arról, hogy én csak egy csomag babot akartam venni, és éppen akkor kettőt egy áráért, kettőt fizet egyet kap, bocsánat, kettőt, egyet fizet, kettőt kap akciót tartottak, és nem voltak hajlandók nekem egyet adni. Ráadásul a gazdálkodók nem kapják meg ezeket a pénzeket, mert rájuk kényszerítenek olyan szerződéseket, amelyek értelmében ezeket az egyet fizet, kettőt kap akciókat meg lehet eh, tartani. Eh, ugyanígy eh, kapunk panaszokat idősektől vagy egyedül élő emberektől, akik csak nagy kiszerelésben tudnak vásárolni, mert a kis kiszerelés nem létezik, holott nekik elég lenne egy vagy két sárgarépa, vagy egy vagy két fej vörös hagyma, de nem tudják így ebben a kiszerelésben megvenni. E, emellett e, e, van az élelmiszereknek egy olyan stádiuma, amikor már lehet, hogy nem a legjobb minőségű, de még fogyasztható. Ehhez szintén támogatásra lenne szükség, hogy az ilyen élelmiszereket fel, lehetne, fel lehessen használni, és itt megint csak a, az Európai Bizottságtól várhatnánk valamit. E, ezen kívül van valóban olyan élelmiszer is, amely e, tényleg nem fogyasztható már el, tehát e, kárba veszett. Itt a biomassa fel, célú felhasználás lehetne talán megfelelő, Eh, és ehelyett eh, szűzerdőkből hoznak, eh, érintetlen erdőkből hoznak fát, és abból készítenek biomasszát, ami mindenképpen káros, és nem felel meg a fenntarthatóság kritériumainak, ami megint csak az Európai Bizottság egyik célkitűzése. Aztán talán az utolsó dolog, eh, amit megvizsgálhatnánk, eh, az az, hogy eh, mi történik az itt, ebben az épületben keletkező élelmiszer hulladékkal. Tartunk fogadásokat, nem fogy el az összes étel, mi történik vele. És talán onnantól kezdve, ha megvizsgálnánk a saját élelmiszer hulladékainkat, megértenénk azt, hogy, hogy hova megy a hulladék. E, Strasbourgban ugye azzal szoktunk viccelődni, hogy mi három külön tartóban gyűjtjük szelektíven a hulladékot, és aztán jönnek a takarítónők, és mindent egybeöntenek. Érdemes lenne kitalálni, vagy rájönni arra is, megvizsgálni, mi folyik a parlamentben. Uh, Valószínűleg ez hulladéklerakóba megy, vagy pedig elégetik. E, szerintem E, ugyan, ugyanez van azokkal a szendvicsekkel is, amelyeket e, e, műanyagban árusítanak. Nyilván ezeket sem használják újra, vagy hasznosítják újra. Ja, dankjewel. Uh, en ik wil heel graag Anne Rosbach bedanken voor... Köszönöm szépen, jó. Én is szeretnék köszönetet mondani Anna Rosbachnak a véleményért, annak bemutatásáért, és én is szeretném támogatni, amit az előttem szólók mondtak. Tehát az élelmiszereknek az eldobása, az tényleg nagyon sajnálatos, hogyha megnézzük, hogy a fogyasztók mennyi élelmiszert dobnak a szemétbe, akkor úgy gondolom, hogy arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a mentalitásukat kell valahogy megváltoztatni. Ezen dolgoznunk kell. Hogyha azonban rövid távon nézzük meg a teljes probléma kört, akkor egy olyan megoldást kell keresnünk, amely egyszerű és egyszerűen is javulást hoz már. Hogyha például megnézzük az élelmiszerellátási láncot, akkor azt láthatjuk, hogy az élelmiszer feldolgozó iparban és az élelmiszer értékesítés során is már nagyon sok élelmiszer kerül a szemétbe, akár esztétikai okokból, akár költségcsökkentési okokból. Ha azonban egy olyan politikánk van, ami egységesen kezeli az élelmiszereket és a biohulladékot, akkor arra is koncentrálni kell, hogy lehetőség szerint ne bánjunk pazarlóan az élelmiszerre. Tehát a szükségtelen élelmiszer hulladékba dobást el kell kerülni, kerülni kell ennek megfelelően a szükségtelen vízfogyasztást, az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását, és ennek már az élelmiszer előállítás és értékesítés keretében el kell kezdődnie. Tehát én támogatnám azt, hogy a már eladhatatlan, de még fogyasztható élelmiszereket akár ingyenesen, térítésmentesen szétosztják szociális intézmények, de nem szabad, hogy ez ahhoz vezessen, hogy mondjuk a kormány a szegényeknek odaadja a már eladhatatlan élelmiszereket, és ez a szociális jutatásoknak a másik oldalon való csökkentését vonja maga után. Ami pedig az élelmiszerekkel való spekulációt illeti, illetve az élelmiszer nyersanyagokkal, alapanyagokkal való spekulációt illeti. Nos, eh, fontos hogy ne legyen, ne alakuljon ki az a helyzet, hogy itt az előállító, a gyártó az kedvezőbb helyzetben van, hogyha eldobja az élelmiszert. Például voltak itt a tejkvóták, amelyeknek az alkalmazása az vezetett, hogy az utcára, a csatornába öntötték ki a tejet. Úgyhogy én meg tudom érteni, hogy ezzel ellen tiltakoztak a mezőgazdasági termelők. Itt van 25 millió ember, aki éhínségben szenved itt az Európai Unión belül lül, és mégis olyan az európai politika, hogy az megengedi az élelmiszer pazarlást. Tehát sokkal hatékonyabb, és, és pénzügyi szempontból is sokkal attraktívabb politikát kell kialakítanunk, ami megakadályozza ezt. Így kell beszélnünk, ebből a szemszögből kell beszélnünk az élelmiszer pazarlásról. Köszönöm szépen. Gerb, Jan Gerbrandi a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Anna Rosbachnak is a munkáját, ezt a tervezetet. Volt egy trükkünk a családban, a szüleim így állapították meg, hogy a gyümölcsöt meg lehet -e még enni. Egy kis darabot a macskának adtak. Ha a macska kérte, akkor jó volt, ha nem, akkor nem. Az állatoknak van egy valamilyen titkos módszerük az ilyen dolgok eldöntésére. Persze nem mindenkinek van macskája. De lehet, hogy találhatunk új technológiai megoldásokat, 21. századi macskák kidolgozására, és például a nanotechnológia is felhasználható volna erre, hogy a csomagolásba kerüljenek olyan eszközök, hogy ne csak a dátum alapján lehessen megállapítani, hogy valamit ki kell -e dobni, vagy sem, hanem maga a csomagolás mutassa meg, hogy még ehető-e az adott élelmiszerre. A bizottsághoz az volna a kérdésem, hogy vizsgálnak-e ilyen lehetőségeket. Tudom, hogy az iparágban vizsgálnak ilyen lehetőségeket, de ők vizsgálják-e, hogy hogyan lehet új technológiákkal belépni a piacra ebben az erőfeszítésben, vagyis amikor próbáljuk csökkenteni a kidobott élelmiszer mennyiséget. Köszönöm. Nos, ami a macskákkal való tesztet illeti, ez úgy látszik, hogy ez is egy határokon átívelő megoldás, mert mi is így vizsgáltattuk meg a húsat és a tejet a házi macskánkkal. Úgyhogy, és úgy tűnik, hogy ez Hollandiában is így volt. Köszönöm szépen, elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani Anna Rosbachnak is, nagyon jó munkát végzett. Úgy gondolom, hogy Európában a mi országainkban, de egyébként az Egyesült Államokra is ugyanez igaz. Túlságosan nagy mértékben kerülnek szemétbe az élelmiszerek, és az is igaz, hogy gyakran túl nagy adagokat árusítanak, túl nagy kiszereléseket. Aztán van, aki meg azt mondja, hogy túl kicsik a kiszerelések, úgyhogy ennek is megvan a másik oldal ennek az érmének. hiszen sokszor azt állítják, hogy túlságosan kicsik a kiszerelések, azt szépen feldurbozzák műanyag csomagolásban, és aztán így több csomagolás dobt ki a fogyasztó, mint amennyit eszik, és nem vesz nagyobb mennyiséget. Ez egy kis kitérő volt, és még egy kitérőm következik. Nem hiszem, hogy a parlamenti kantine, kantinok vezetnek a az élelmiszer pazarlásban. Hogyha megnézzük az ön hazájában forgalmazott jellegzetes boros üvegeket, akkor láthatjuk, hogy ez is nagy pazarlást idéz elő, de a nagy cégek is nagyon sokat pazarolnak, nézzük csak a McDonald's esetét, ők is elismerik, hogy nagyon szigorú szabályokat kell betartaniuk. Például egy zsemlét 10 perccel a gyártás után már ki kell dobni, nem maradhat 10 percnél tovább a polcokon, vagyis ezután már nem adhatják el. Ez is hozzájárul az élelmiszer pazarláshoz ha belegondolunk, hogy van, akinek még kenyére sem futja, mások pedig pazarolnak, főleg mi, ezt nagyon rossz elgondolni. Anna Rosbachnak igaza van, segíteni kellene azoknak a szervezeteknek, civil szervezeteknek, amelyek ezen a területen tevékenykednek. Bizonyára minden európai országban működik ilyen, vagyis hogy összegyűjtsék ezeket az ételeket, meg kell állapítani valahogyan, hogy még ehető-e vagy sem, különösen, hogyha nincs ráírva, hogy fogyasztható-e még, erre bizonyára vannak specialisták, és ingyen át kell ezeket adni szükséget szenvedő családoknak. Minden nap tonnányi ételt dobunk ki, ami még teljesen jó, és ezt kellene valahogyan átadni azoknak, akiknek szüksége van rá, hiszen ez helytelen, hogy ez nem történik meg, és ezzel tudnánk segíteni a rászoruló embereknek. Annak gratulálok, nagyon jó ez a jelentés, de talán ilyen javaslat is szerepelhetne benne, hogy ezeket a civil szervezeteket támogassuk, akik pontosan ezt a szükségtelen pazarlást akarják elkerülni és segíteni a rászorulókat. Talán egy kísérleti projektet is folytathatnánk erre nézve, hogy például felvásárolnánk ezeket a mennyiségeket, vagyis segítenénk valahogyan ösztönöznénk azokat, akik megtakarítanak vagy összegyűjtenék ezeket az élelmiszereket. Molte grazie. Kalenc Florc. Köszönöm, Kalenc Nos, én minden kollégának, aki előttem szólt, igazat adnék, és én is igénybe venném a házi macskát ilyen célokra, de az én generációmban eh, máshogy volt a probléma. Nálunk is volt ugye házi macska, eh, a gyermekeimnél azonban már nem működött ez a dolog. Hogyha a gyermekeim olyan élelmiszert vittek az iskolába, aminek a lejárata már egy nappal lejárt, akkor én voltam a gonosz apa. Tehát ami a lejárati időpontot illeti, erre kell koncentrálnunk, meg kell állapítanunk, hogy ki az, aki ezeket a lejárati időpontokat megállapítja. Ugyanis e- ezek a fogyasztótól nagyon messze vannak ezek az emberek. Ez egy olyan kartel, az élelmiszergyártó kartel, amelynek rendkívüli érdekei fűződnek ahhoz, hogy rövid fogyaszthatósági időpontot állapítsanak meg, és újra és újra friss termék kerülhessen a polcokra, és kizárólag és ugye és azt terjesztik, hogy kizárólag a frissesség az egyetlen mutató a jó, az élelmiszer minőségére vonatkozóan. Jól lehet, vannak például olyan zöldségek, krumpli, amit akár hónapokig is tárolnak. De hogyha például az almámon csak egyetlen egy ilyen fagyosodási jel van, akkor azt már esztétikai szempontból kirostálják. Tehát azt kell megnézni, hogy kik azok, akik a lejárati időpontokat meghatározzák. És van itt egy nagyon őrült másik szektor is, ami arról gondoskodik, hogy a, hogy a termelőktől kikerülő élelmiszerek ne kerüljenek ne kerüljenek bele a biomasszába, hanem újra felhasználják élelmiszer, állatoknak a táplálására. Ő nekik például az az érdekük, hogy hosszú legyen lejárati időpont, például négy nap a kenyérnél, ugyanis ugyanis aztán a nyakukon maradó kenyeret például újra fel lehet használni állati tápláléknak. Tehát úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben, én keveset foglalkoztam ezzel a témával, ezért elnézést is kérek, de úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben a lejárati időpontoknak a témáját talán a második legfontosabb témaként kell kezelni. A legfontosabb téma pedig az lenne, hogy változtassunk a hozzáállásunkon, tudatosítsuk magunkban a problémát, és adott esetben még a közétkeztetésben is fogyasszunk tovább inkább olyan élelmiszereket, amelyeknél adott esetben két nappal lejárt a szabatossági idő. Ha megnézem a brüsszeli hűtőmet, abban elég sok lejárt élelmiszer van, ha azt nem enném meg, akkor Nos igen, akkor úgy tűnik, hogy óvatosnak kell lenni, hogyha meghívsz minket magadhoz itt Brüsszelben. Matthias Rote. Köszönöm szépen. Anna Rosbach véleményét kitűnőnek találtam már, már nagyon korai eh, stádiumban elkezdte a munkát. Korai stádiumban tudatosítani kell az emberekben, hogy eh, megfelelően kell bánni az élelmiszerekkel takarékosan, és ez egy etikai kérdés, hogyha az élelmiszereket a szemétbe dobjuk olyan helyeken, ahol pazarolhatunk vele, míg máshol szegénység van. Aztán eh, én a saját választókörzetemből fogadtam egy választói csoportot, és ők is itt ülnek hátul, és így is hozzájárulunk a tudatosításhoz. Hogyha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy 22 millió tonna élelmiszer dobnak ki, 52 kilogrammot Németországba fejenként, ugye ez 33 euró pénzben kifejezve, amit tehát kidobunk a szemétbe. Tehát úgy gondolom, hogy itt meg kell változtatni az eljárásokat, mondhatat. A Karl-Heinz Franz is mondta, a bizottság adott a kérdésem, hogy van-e ezzel kapcsolatban jogalkotási a élelmiszer területen, mezőgazdasági területen, az élelmiszer sztenderdek területén? Van -e esetleg hatástanulmány arra vonatkozóan, hogy az élelmiszer pazarlást támogatják, eh, támogatják-e az, eh, az, az iparban, hogy hogyha nincsenek ilyen munkák, akkor úgy gondolom, hogy a jelentésben azt kell kérnünk Anna, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság stratégiát alakítson ki, és minden olyan eljárást, ami az élelmiszerrel kapcsolatban kerül, azt megfelelő kontrollnak vessünk alá, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk a csillagászati pazarlást csökkenteni, hogyan tudjuk a fogyasztókat védeni, hiszen ugye, amit kidobunk 33 eurónyi élelmiszer, teljesen mindegy, hogy a láncnak melyik szakaszán, ezt nyilvánvalóan a fogyasztónak kell a végén megfizetni. Egy másik pont, hogy egy hatalmas vita van a tanácsban, hogy eh, az élelmiszer elosztásban részesülő eh, kell mi eh, részesüljön. Ugye azt látjuk, hogy tonnányi élelmiszer dobunk ki az egyik oldalon, másik oldalon, itt Európában, még hogyha nem is szép téma, itt Európában vannak emberek, akik arra vannak ráutalva, hogy élelmiszereket osszanak nekik ingyen. Tehát ezt a két dolgot össze kell kötni egymással. Úgy gondolom, hogy Németországban is ez napirenden van, az Európai Bíróságnak is van döntése, itt most a bizottságnak az a feladata, hogy ezt a két dolgot összehozzuk egymással, kevesebb élelmiszer dobjunk el, és azok, akik pedig szükséget szenvednek, azok kapjanak. A Rossi kolléga is szólt erről, Németországban is van olyan rendszer, hogy ki kell fejleszteni európai szinten, hogy oda kerüljön az élelmiszer, ahol arra tényleg szükség van, ne legyen túltermelés, és hogy Karl-Heinz Florenz mondta, föl kell vennünk a harcot intelligens jogalkotás eh, által, hogy ne legyen túltermelés, és intelligens irányítás legyen az élelmiszerkereskedelemben. Tudunk mobiltelefonnal beszélni, de képtelenek vagyunk elérni azt, hogy mindenki megfelelő mennyiségű élelmiszert kapjon, és annyit is termeljünk, amennyire szükség van. Tehát itt kell elkezdenünk intelligens jogalkotás útján. Köszönöm szépen. Üdvözöljük Matthias Króte kelet-frízországi óvodájából érkező választókat. Itt Krista Kláz a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes hallgatni a kollégák fejtegetéseit. Én időközben elgondolkoztam azon, hogy én hirtelen melyik bizottságban is vagyok, hiszen azért is, mert Ugye mi magunk is alkottunk különböző jogszabályokat, mi voltunk azok, akik standardeket dolgoztunk ki, magas szintű minőségi standardeket, amik ahhoz vezettek, hogy ilyen lejárati időpontok, a szavatosság időpontokat határoztak meg a termelők. Tehát saját magunkkal szemben is kritikusan kell fellépnünk. Nyilvánvalóan előfordulhat, hogy sokan azért határoznak meg rövid szavatossági időt, hogy, ne, hogy, hogy biztosan jó fogyasztható legyen az élelmiszer, és ne legyen belőle felelősség, felelősségi ügy, vagy valamilyen szavatossági ügy, kártérítés ügy, hiszen nyilvánvalóan a lejárt élelmiszert, ami a lejárati dátum előtt megromlik, azt vissza kell vennie a kereskedőnek. Aztán el kellene gondolkoznunk még, azon is ugye azt, azt hallottuk, hogy élelmiszereket el kell juttatni a, a szegényekhez olyan élelmiszereket, amik adott esetben állami fogyasztásra sem alkalmasak. Tehát azért itt óvatosak legyünk ezzel, alapvetően meg kell vizsgálnunk, hogy jó és egészséges élelmiszer legyen hozzáférhető mindenki számára. Én nem vagyok ugyan háziasszony, én nem akarok ezzel foglalkozni, de az biztos, hogy a józan emberi észre kell építeni, és a, a háztartási ismeretek területén kicsikét fejleszteni kell a tudást, tudnunk kell, annak, aki háztartási ismeretekkel rendelkezik, hogy hogyan, aki háztartási ismeretekkel rendelkezik, tudja, hogy hogyan lehet a maradékot felhasználni, tehát ennek lehet gazdasági előnye is, és ez támogatás kell, itt támogatni kell az embereknek az oktatásába, és meg kell tanítani az embereknek, hogy mit lehet még a maradékkal kezdeni. Itt tehát még nagyon sokat tenni valónk. Alapvetően azt gondolom, hogy az élelmiszerek általánosságban talán túl olcsóvá váltak, éppen ezért mindenki megengedheti magának, hogy nagy mennyiségeket vásároljon, és a megmaradó mennyiséget azokat kidobja a szemétbe. Tehát itt nagyon sok olyan pont van, nagyon sokan csavar van, ahol húzhatunk még a rendszeren, és hát mi vagyunk ugye azok, akik a minőséggel kapcsolatban meghatározásokat hoztunk, tehát itt ezen is el kell gondolkoznunk. És az utolsó dolog, hogyha élelmiszereket oda akarunk adni az állatoknak, ugye mi, volt, mi vagyunk azok, akik a moslékos hordókat betiltottuk itt ebben a bizottságban, tehát azért kicsikét a saját komolyságunkkal is foglalkozni kell. Fontos, hogy foglalkozunk ezzel is, de természetesen az emberek felé is azt kell mondanunk, hogy ne dobjátok még el adott esetben az előző napi kenyeret azt meg lehet még enni. Nagyon sok mindent újra napirendre kell vennünk, hogy hogyan tudjuk a problémát megoldani. Itt nem, és hogyan tudjuk azt elérni, ne semmisítsék meg a fogyasztható élelmiszer, de gondolkoznunk kell azon, hogy, hogy a környezetet leginkább azt terheli meg, ahogyan előállítják az élelmiszert, és ahogy azt aztán becsomagolják fóliába, és utána aztán sokszor egy kis folt miatt eldobják az almát tehát itt az előállítás esetén, mire eljut az élelmiszer a boltban, nagyon sok széndiokszidot bocsátanak ki. Itt is lehetne spórolás, megtakarítást elérni, ezen a komponensen is el kell gondolkozni. Úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben, tehát ilyen pontokat is szerepeltetni kellene. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Rossz Schnellhárt a következő. Úgyhogy megnézzük hogy nála milyenek a háztartásbeli képességek. Nos, én támogatom a háztartási képességeket, ahogy azt Karl Heinz is mondta, és amit Klász asszony mondott. Nos, úgy gondolom, ez az, amit mindannyian komolyan kell, hogy vegyünk. Az első pont úgy gondolom, hogy kevésbé tiszteljük az élelmiszereket, mint korábban. Egész egyszerűen azért, mert kevesebb pénzt kell kiadnunk érte. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nyilván nem az a megoldás, hogy több drágábbá kell tenni az élelmiszereket, hanem tudatosítani kell a fogyasztót az élelmiszerfogyasztás területén, és kicsit nagyobb tiszteletet kell elérni az élelmiszer iránt. Hallgattam itt a nyilvános vitát, amit Karl Heinz Florence mondott éppen. Nos, annyi különböző eljárást fejlesztettünk ki a saját szabályozásaink útján, amelyek ugye azt szolgálják, hogy, hogy különböző például csíráknak a kiülése által növekedjen a szavatossági idő. Például itt van a tej, tej. nem tudom megérteni, hogy, a, hogy az, miért mondjuk azt, hogy, hogy az ipar határoz meg művien rövid szavatossági időket, azért ne legyen felelősségi kérdés belőle. Jó, rendben. Előfordul, hogy valami hamarabb lejár, azt eldobják és újat vesznek, de én ennek nem örülök. Én úgy gondolom, hogy helyes az, ami történt, hogy, hogy itt a viták során viták során, beszélgess, viták során ö, csökkentettük azokat a pénzeszközöket, amit arra fordítanak, hogy növeljék a szavatossági időt. Amit Kriszta mondott, az stimmel. Itt volt egy rendelet, ebben is beszéltünk erről, és azért harcoltunk, hogy a különböző termék különböző termékek újra felhasználhatóak legyenek. Azonban nem történik újra felhasználás, hanem egyszerűen eldobják az élelmiszereket, elén, e, elégetik őket, és csak hőenergiát termelnek belőle. Tehát fontos, hogy az élelmiszereket úgy kezeljük, hogy ezt nem pazaroljuk. Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan szint van, ahol kezelni kell ezt a problémát, amit figyelembe kell venni. Először is itt van a jogalkotás, de másodszorban meg kell, hogy nyíljon a nyilvános eszmecsere az élelmiszer termelésről, az élelmiszer tiszteletéről. Az élelmiszer iránt kell több tiszteletet elérnünk már az iskolai oktatás keretében. Ott ugye az egészséges táplálkozás az téma a tanrendben. Úgy gondolom, hogy eh, az utolsó évben ezen a területen, ezen a területen csődöt mondottunk eh, eh, olcsóak az élelmiszerek, nyilván nem szabad az, hogy ezeket még akkor is, hogyha olcsók eldobják, hanem ezt a rászorulóknak kell megkapniuk. Wortmeldung Karin Kadenbach. Karen Kahnbach az utolsó hozzászóló. Nos, én Stelhard hát kollégához tudok csatlakozni. Én nagyon sajnálom, hogy ilyen kevés idő van ma a vitára. Ez egy alapvető vita ugyanis megmutatja az összes olyan problémát, amit itt a szakbizottságban már az utóbbi időben tárgyaltunk. Ez egy környezetvédelmi kérdés, egy olyan kérdés, hogy hogyan folytatjuk a mezőgazdasági termelést, szociális igazságosságnak is eh, kérdése ez, is egy olyan kérdés, hogy hogyan eh, termelünk a gazdaságban profitot, és egy olyan kérdés is, eh, amivel kapcsolatban egy konzervatív megközelítést kell alkalmaznunk. Én úgy gondolom, hogy az éle, élelmezés tudomány területén kell kezdeni, nem a háztartási ismereteknél. Nem szabad, hogy minden e, e, táplálkozási folyamatot kiszervezzünk. Tehát, hogyha megnézzük például itt az élelmiszer jelöléseknek a kérdését, akkor ugye a fogyasztók egyszerűen már nem tudnak ezekkel a bonyolult információkkal mit kezdeni, mert csomagoláson van, mert nem tudják, hogy egyszerűen mi van a csomagolásban, milyen hatással jár az, milyen hatása van az anyagcserére, annyira bonyolultak ezek az információk. Tehát kevésbé vannak tám, tá, tájékoztatva, és egyre nő évről évre a tájékozatlanoknak a száma. Tehát nem szabad, hogy csodálkoznunk, hogy, hogy a gyerekek nem tudják otthon, hogy mit esznek, a szülők se tudják, hogy mi van benne a csomagolásban. Ez az első pont. És amíg nem tudunk elkezdeni az óvodában tudatosító munkát végezni, amíg nem tudjuk tehát a konzervatív megközelítésmódot alkalmazni, és nem tudjuk a másik oldalon elérni, az emberek otthon az élelmiszereket megismerjék, és élelmiszereket tudjanak főzni, nyilvánvalóan ehhez más munkaidő is kell, ahol a családi életnek is megfelelő tere van, és ahol e- időt engedhet meg mindenki magának a együttes családi étkezésre. Nos, hát akkor problémák lesznek. Tehát itt sok mindenről volt ma szó, de a jogalkotás eretében ebből csak egy szeretet tudunk kezelni, és ezt a gondolatot nyilvánvalóan össze kell vezetnünk egymással, tehát itt az egészséges táplálkozásnak a kérdését sem szabad elfelejtenünk. Szerintem jó lenne, hogyha ezt a vitát sokkal tágabb időkeretben folytatnánk, ugyanis itt nem tudunk itt az egyes pártokban talán nem volt erre lehetőség, nem tudom, hogy Európában eleget vitatkoztunk erről, és fontos, hogy oda jussunk el, hogy egy ilyen problémát, hogy élelmiszereket tonna számra el elvetünk, eldobunk, ilyen vitákkal a jövőben ne kelljen foglalkozni. Köszönöm szépen, Kriton Arsenis megmondja, hogy milyen a görög gyakorlat. Really hope, but no. Nem tudom megmondani sajnos. Én csak azért szállok be ebbe a vitába, mert én még ebben a bizottságban ilyen nagy egyetértést nem láttam ebben a témában, illetve bármilyen más témában. E, azt gondolom, hogy ez a bizottság számára üzenetet kelljen, hogy kell, hogy küldjön, hogy e, valamit e, ideje van csinálni, mert egy ideje már többet fogyasztunk, mint amennyit termelünk. Eh, ez az élelmiszerre is igaz, ez generációs kérdés tulajdonképpen, eh, fejlesztési kérdéseket is felvet, és azt gondolom, hogy a parlamentnek mindeneket. Megoldjuk ezt a kérdést. Köszönöm. A bizottsághoz eh, feltettek néhány kérdést, és Chantal Gucci van itt a Szankó főigazgatóságról, hogy válaszoljon. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Rosbach asszonynak hogy felkarolta ezt a témát, de köszönöm az összes többi képviselőnek is. Nincs eh, ellentmondás az önök álláspontja és a bizottság álláspontja között, fontosnak tartjuk mi is. Ennek bizonyítéka, hogy eh, az erőforrás hatékonysági roadmap folyamán a elkészítésekor az élelmiszert, mint erőforrást kihangsúlyoztuk. Ami pedig a sell by, illetve a best before kérdést illeti, valóban a fogyasztótájékoztatási kérdésben E, világossá tesszük a különbséget a kettő között. És jó lenne, hogyha ezt nemzeti szinten, illetve e, ipari szinten is e, figyelembe vennék, ugyanis a, a best before az egész egyszerűen csak egy minőségi kérdés, akkor a legjobb, addig az időpontig a legjobb, de utána is még bőven ehető. Nyilván az ipar azért szereti ezt e, a kifejezést, mert e, akkor a legjobb a termék, e, utána is ehető. Sajnos nem minden fogyasztó tudja ezt. A másik kérdés, az viszont biztonsági kérdés, a sell-buy az egy biztonsági kérdés, mielőtt kell fogyasztani, egy dátum, amely előtt el kell adni vagy fogyasztani. Nyilvánvaló, hogy egy olyan iparág vagy cég, amely romló élelmiszert árul, vagy romlandó élelmiszert árul, azért bizonyos választási lehetőségekkel rendelkezik, hogy milyen biztonsági marzsot alkalmaz, de ez tényleg a termékbiztonság kérdését veti fel. Egyes képviselők beszéltek a csomagolásról, ez is fontos, de csak bizonyos keretek között, mert optimalizálni kell a csomagolást, nem szabad a csomagoló anyagot növelnünk, mert hogyha tartósabbá tesszük az anyagot a csomagolással, vagy az élelmiszert, akkor több csomagoló hulladék eh, keletkezik. Jó lenne ezt eh, mondjuk eh, újra felhasználható módon csomagolni az élelmiszert, vagy kevesebb csomagolószer felhasználásával. A nanotechnológiára is utaltak, nyilván az új technológiákat is alkalmazni kell, de ez megint biztonsági kérdés, illetve az, hogy a fogyasztók el fogadják-e azt, hogy mondjuk a csomagolóanyag színe megváltozik a minőség függvényében. De ez még mindig kutatástárgyát képezi. Minden résztvevője az élelmiszerláncnak részt kell, hogy vegyen ebben a tudatosítási folyamatban a termelőtől a fogyasztóig. Említették itt a kiskereskedők marketing stratégiáját. A kiskereskedelem egy rendkívül nagy versenyző piac, ami azt jelenti, hogy megpróbálják a polcok forgalmát felpörgetni. Tehát minél gyorsabban cserélődjön az áru a polcokon. Ráadásul a egyes szabályokat valójában nem az EU kényszerít a kiskereskedőkre, hanem a, vagy, a termelőkre, nem a kiskereskedők, mert például az a sárgarépa, amelyik nem teljesen egyenes, azt azért dobják el, mert a kiskereskedő nem akarja átvenni. Igen, másik kérdés, ami felmerült, az az, hogy az élelmiszert, a hull, élelmiszer hulladékot biomassa gyártására kell felhasználni, kellene felhasználni, ez teljesen rendben van, de csak erre ne álljanak be cégek. Tudom, hogy Dél-Angliában léteznek ilyen cégek, tehát ha már mindenképpen veszendőbe megy az az élelmiszer, akkor legalább így használják fel. Ami az adatokat illeti, sajnálatos módon nem rendelkezünk harmonizált adatokkal, nagyon nehéz felmérni, hogy melyik országban mennyi élelmiszert pazarolnak el. Tudjuk, hogy eltérőek az adatok. Például a Párizsi nagybani e, élelmiszerpiacon naponta 8 tonna élelmiszert dobnak el, logisztikai okoknál fogva. Mert egész egyszerűen néha egyszerűbb eldobni e, azt az élelmiszert az eladatlan élelmiszert, mint tovább szállítani akár más forgalmazóknak, akár a fogyasztóknak közvetlenül. Tehát itt ezeket a logisztikai rendszereket is át kell gondolnunk. Az a benyomásom tehát, hogy a célokban egyetértünk, de a célokhoz vezető utat meg kell még gondolnunk, át kell gondolnunk, logisztikai, közlekedési kérdés, hozzáállás kérdése, és vannak a kérdése is, hogy minden szereplő, beleértve a helyi önkormányzatokat, az, a tagállamokat, együttműködjenek. Például az önkormányzatok olyan témákban, mint a hulladék begyűjtése és kezelése. Szeretnénk tehát a hulladék mennyiségét csökkenteni, szeretnénk megakadályozni a hulladék képződését, hogyha nem sikerül, akkor pedig a legjobban felhasználni a keletkező hulladékot. Remélem minden kérdésre válaszoltam, elnök úr. Köszönöm szépen a bizottságnak a nyilatkozatot. Úgy gondolom, hogy konszenzust értünk el abban, hogy ez egy fontos téma, és a erőforrás hatékonyság stratégiája keretében az élelmiszer egy hatalmas blokkot kell, hogy képezzen, tehát itt növelni kell a hatékonyságot. Enélkül más célok sem érhetőek el. Megadom újra az előadónak, Anna Rosbachnak a szót. Köszönöm szépen én is a bizottságnak a beszámolót. Szeretne jó hallani a kollégáktól, hogy nagyjából mindenki ugyanazt gondolja. Természetesen sok mindent tehetünk, és sok minden még nem is szerepel a véleményemben. Linda McEwan is szólt itt a biomasszáról, a bioüzemanyagként való hasznosításról. Vannak olyan dolgok az élelmiszerekben is, amik újra felhasználhatóak, vagy adott esetben túl sok energiába kell az elégetésük, mert túlságosan nagy a, túlságosan nagy a folyadék tartalmuk, tehát nyilvánvalóan el kell kerülni azt, hogy élelmiszereket, amiknek az elégetése az túl nagy hőenergiát igényel, azokat a biomassa keretében hasznosítanánk bioüzemanyagként, vagy máshogy. Hogyha másokat hallgattam, akkor az volt az érzésem, hogy itt sokszor az élelmiszerekre általunk meghozott szabályokat kell megszegnünk ezen a területen. Nos, úgy gondolom, hogy a mi általunk meghatározott szabályok sokszor túl messzire mennek. Én egy olyan országból jövök, ahol két, ahol két eh, szavatossági dátumot adnak meg a termékeken. Van egy olyan dátum, ami azt jelöli, hogy meddig kell eladni az adott terméket, ez egy jelzés a kiskereskedőnek, és van egy másik dátum is, ami a fogyaszthatóságot jelöli, tehát hogy meddig fogyasztható az a termék. Nem, ez nem európai szinten bevezetett szabály, de adott esetben el lehetne gondolkozni ennek az európai szintű bevezetésen. Aztán van egy másik probléma, a csomagolásnak a kérdése, erről is többen szóltak. Én éppen Berlinben jártam, és nagy mulatsággal állapítottam meg, hogy bementem egy szupermarketban, és nagyon sok friss áru köszönt vissza. Ott az emberek ugye azt mondhatják, hogy én egy egyszemélyes háztartás vagyok, én csak egy kis darabot veszek ebből is, és kis darabot veszek abból is. Nincsen értelme, tehát például az ilyen esetekben annak, hogy, hogy ilyen egyszemélyes háztartások esetére kisebb csomagolásokat alkalmazzunk, hiszen ezek a csomagolanyok gyakran műanyagból készülnek, tehát például az ilyen egyszemélyes háztartások számára friss árusítás sokkal jobb. És úgy gondolom, hogy hogy fel kell lépnünk annak érdekében, hogy csomagolatlanul, szabadon lehessen élelmiszereket vásárolni, olyan mennyiségben, amire tényleg szükségünk van. És még egy olyan dolog, amiről nem esett szó, az, az a mély hűtött mirelit áruk, úgy gondolom, hogy itt pozitív hatást is el fogunk tudni érni, hogyha figyelembe veszük az egy vagy két személyes háztartásoknak a számát, hiszen eh, itt úgy kellene csomagolni a dolgokat, hogy annyit lehessen felolvasztani az áruból, amit tényleg egyszer elfogyasztanak. Hogyha ebben mindannyian egyetértünk, és mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy ez egy fontos téma, akkor úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy egyre kevesebbet tudnak enni sokan itt a Földön. Elnök, köszönöm szépen, akkor lezárjuk ezt a vitát, ez rendkívül termékeny volt, ötletekben és javaslatokban, hogy mindent lehetne tenni, ami október 19-e 12 óra a módosító indítvány benyújtásának határideje, november 22-én lesz a szavazás, az Agri Bizottság pedig november 23-án szavaz, tehát mi még éppen időben elő tudjuk terjeszteni náluk a véleményünket. Kedves kollégák, a kopenhágai repülőgép még mindig nem futott be, úgyhogy áttérünk. Elnézést, de leszállt a repülőgép, zajtalanul, hangtalanul, lopakodó repülőgép módjára befutott ide a terembe, úgyhogy akkor át is térünk erre a napirendi pontra. Üdvözlöm! Elnézést nem láttam önt. Ebben az esetben áttérek a harmadik napirendi pontra, és szeretném szeretettel üdvözölni Jacqueline Meglédet, az Európai környezetvédelmi ügynökségnek, a Kopenhágai ügynökségnek az ügyvezető igazgatóját. Üdvözlöm őt a rendszeressé vált eszme cserénk keretében, és szívesen vesszük a beszámolóját, hogy 2011-ben milyen munkát folytattak, milyen projektek állnak még előttünk. Bizonyára nagyon sokat fog tudni mondani, és volt Kopenhágában egy delegációnk is szeptember elején, a kollégák tehát szintén be fognak tudni számolni arról, mit láttak, mit hallottak, úgyhogy egyszerűen csak megadom önnek a szót, parancsoljon, mutassa be a munkájukat. Um, üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy ilyen későn érkeztem, de Münchenen keresztül, és kicsit bonyolultabban, de azért csak sikerült megérkeznem. Köszönöm szépen lehetőséget adtak arra, hogy az ügynökség munkájáról beszámolhatok a 2011-es munkánkról, illetve a 2012-es munkaprogramunkról. Természetesen továbbra is nagyon sok területet, szakpolitikai területet érintett a munkánk. Megpróbáltuk alátámasztani a különböző vitákat, amelyek az erőforrás hatékonysági úti tervhez kapcsolódnak, a biodiverzitás, vízfelhasználás, földfelhasználás, energia, éghajlat kérdések, ilyen területeket érintett a munkánk. A hangsúly 2011-ben ismét azon volt, hogy támogassuk a hálózat munkáját és a tagállamokkal összefüggésben végzett munkát, ami modernizálja a munkamódszereinket, vagyis hatékonyabban próbálunk dolgozni, gyűjteni az információkat, jelentéseket készíteni, és megpróbálunk minél naprakészebb információkat szolgáltatni. Erről szól a jelentésünk is, például a közös információs rendszerről, próbáljuk a tagállamokat segíteni a, abban, hogy elektronikus kormányzati módszereket fogadjanak el a 2012-es prioritásaink a 11-es prioritásokra épülnek, ekoszisztem elszámolások, klímaváltozás enyhítése, adatmegosztás, modernizálás, egyszerűsítése a folyamatoknak a jelentéstétel területén, illetve támogatás az indikátorok kialakításában és az ezekkel kapcsolatos vitákban a környezetre káros anyagok, az, a környezeti elszámolások, adóügyi és költségvetési módszerek modernizálása és az, az erőforrás hatékonyság, ezek a területek, amelyekre összpontosít a stratégia, és természetesen csak, hogy rálátást adjak az elmúlt néhány heti munkánkra, a legfontosabb hatásokat mértük fel az éghajlatra nézve üvegházhatást okozó gázok kibocsátásában egy visszatekintő ellenzés az elmúlt 20 évre nézve, illetve megközelítésen alapuló előzetes felmérések az egyes országok tekintetében, tehát egy évvel hamarabb meg tudjuk ezeket a számításokat adni az országoknak, mint ahogy az ENSZ eddigi munkája ezt lehetővé tette. Illetve van egy nagy jelentésünk az erőforrás hatékonyságról, hogy lássuk, hogy hogyan közelítik meg a különböző országok ezt a témát, és két hét múlva indítjuk el a közlekedési és környezetvédelmi jelentéstételi mechanizmusunk elfogadtatását, illetve tárgyalását itt a Környezetvédelmi Bizottságban, illetve foglalkozunk a levegőminőséggel. Nagy jelentések ezek tehát, és ez is azt mutatja, hogy nagyon sok esetben nem mindig felelünk meg a magunk számára kitűzött környezetvédelmi célkitűzéseknek, ami az üvegház hatást okozó gázok kibocsátását illeti. Folyamatban van a kiotói célok teljesítése, de 2010-ben 2,4%-os növekedés volt. Ez azért érdekes és nyugtalanító, mert 2009-ben csökkentek a kibocsátások. Tartjuk még az irány, de azért sok mindent kell még tenni, különösen Ausztria, Olaszország és Luxemburg tekintetében. Nekik sokkal több belső mechanizmust kell még kialakítaniuk, és jobban érvényesíteni a szakpolitikákat, ami a 2012-es terveinket illeti meg kell jobban vizsgálnunk, hogy hogyan változnak az egyes építőelemek. Különösen először az hatást okozó gázok kibocsátására kell koncentrálnunk, illetve a kibocsátási kvóták használatára és az erőforrások megosztására. 2012-t túlmenően dolgozni is kell azon is, hogy az éves kibocsátások definícióját hogyan változtatjuk meg, és hogyan lehet nyomon követni a haladást. Nagyon fontos téma ez számunkra, és nagyon kényes kérdés a sok tagállam számára. És egészen változott most már a helyzet elsősorban azért, mert nem csak a kereskedett, hanem a nem kereskedett részét is nézzük a kibocsátásoknak, illetve a gazdaságnak és a titkárságunk egy szakértői felülvizsgálatot végez majd minden országban, illetve az országokkal együttműködésben, megvizsgálva, hogy a nemzeti szabályozásban milyen változásokat terveznek. Ez nagyon fontos számunkra, átalakítottuk a prioritásainkat. A legnagyobb változás az, hogy, ha, hogy szakértőket fogunk használni, olyanokat, akik elismertek nemzetközi szinten, ezzel bővítjük a csapatunkat, és szeretnénk közelről megvizsgálni a tagállamok teljesítését. Ez nyilván kényes kérdés, és költségvetési vonatkozásai is vannak nem kis mértékben. Ami az erőforrás hatékonyságot illeti, nagyon sokat dolgoztunk együtt a bizottságbeli kollégáinkkal, illetve a parlamenti kollégákkal is, megpróbáltunk előre nézni, előre tekinteni a jövőre, és az éves növekedést megpróbálni felmérni. Különösen abban reménykedünk, hogy egy éven belül a formálisabb aspektusát is ki tudjuk dolgozni a e, számviteli elveknek, amelyekkel el tudjuk számolni Európában az erőforrásainkat, a vízforrásainkat, földeket, szénerőforrásokat, stb. És ezzel remélhetőleg előrelépést tudunk majd elérni ezen a területen, amit az ENSZ statisztikai részlegével együttesen, a Világbankkal együttesen végz, végezzük ezt a munkát. Reméljük, hogy ezek a megközelítések nemzetközi szinten eh, használatba kerülnek és eh, elismerést nyernek. Ami a biodiverzitást és a vízfelhasználást illeti vízgazdálkodást, nem csak a jelenlegi jogszabályokat akarjuk támogatni, eh, a Birds and Habitat és a Natura 2000-et, hanem az infrastruktúrát is érinteni szeretnénk a, a bizottsági szolgálatbeli kollégákkal. Sokat dolgoztunk azon, hogy egy eh, viszonyítási eh, alapot tudjunk kidolgozni, hogy a közlekedés, szállítás, illetve más ágazatok hatását ki tudjuk számítani az európai erőforrásokra. Ami az ökoszisztéma felmérést illeti, más partnerekkel és résztvevőkkel együttesen vizsgáljuk ezt a kérdést a biodiverzitás egyezmény összefüggésében hogy ne csak mérés és jelentéstétel történjen, hanem intézkedések is nemzetközi szinten. A clearinghouse mechanizmust, az elszámoló házi mechanizmust támogatjuk, hogy az országok tudják mobilizálni civil társadalmi és kormányzati erőforrásaikat, hogy tudjuk korlátozni az éghajlatváltozás hatásait, és alkalmazkodni tudjunk az új körülményekhez. Ami a munkánkat illeti a biodiverzitás tekintetében, például Rióban azon dolgozunk, hogy népszerűsíteni tudjuk ezt a témát, a hozzáférés témáját, az élelmiszerhez való hozzáférés témáját például. Ez az előző vita nagyon érdekes volt, a biodiverzitás talán legfontosabb támogatói pontosan azok a szakácsok és más közismert személyiségek, akik rá tudnak mutatni, hogy milyen fontos, hogy milyen élelmiszert teszünk. Tehát lesz egy nagy rendezvényünk is, amin sok kollégánk részt vesz a világ minden részéről. Szeretnénk népszerűsíteni a biodiverzitás gondolatát, illetve a helyi élelmiszerfogyasztási szokásokról szeretnénk többet megtudni. Aztán Sztánóban volt egy miniszteri találkozó, Európában próbáljuk kidolgozni a közös információ megosztási rendszert, és ez egy nagyon fontos sarokköve a nemzetközi irányítási módszerek alkalmazásának, és szeretnénk a riói nyilatkozatban is viszont látni ebből minél többet. Nagyon fontos dolognak tartjuk ezt, hogy együtt dolgozzunk országokkal az Arhuszi Egyezményen túlmenően is, és megpróbáljuk őket bevonni ebbe a munkába, a monitoringba, a jelentéstételbe és az ellenőrzésbe, a DEFCO és a keleti-déli szomszédsági politikához is kapcsolódik ez a téma, és nagyon sok érdeklődést látunk országokban, hogy ezeken az alapelveken dolgozunk, Oroszország, Tunézia, nagyon sok ország jelezte érdeklődését. Sok nehézséget látunk, például a éves pénzügyi keretekkel kapcsolatosan nehézségeink vannak, arra számítunk, hogy a GMS a saját munkánkon keresztül, illetve az hogy össze tudjuk kapcsolni a helyi munkát, a teremmunkát, illetve a szatelitekkel, műholdakkal végzett munkát. Ezzel kapcsolatosan felmerül egy nagyon fontos probléma a mezőgazdaság támogatásával összefüggésben, hogy hogyan határozzuk meg a földfelhasználást, a felhasználás változását, a szénkibocsátás, stb. Tehát ami a GMS-t illeti, vagyis a globális környezetvédelmi monitoring eszközt, ez kapcsolódik a tengeri politikához, közlekedéshez, mezőgazdasághoz, vidékfejlesztéshez, sokféle szakpolitikához. Azt is el szerettem volna még mondani, hogy szívesen támogatjuk a parlament munkáját például a hetedik kutatási keretprogram összefüggésében. Várhatóan ez majd januárban kerül a parlament elő, elé, illetve a hetedik EAP nem csak a környezetvédelmi beszámoló szempontjából érdekes, ezt szeretnénk feltenni az országoknak, tagállamoknak azt a kérdést, hogy hogyan próbálják a jogszabályok végrehajtását érvényesíteni ezen a területen. Több országgal tartunk fenn párbeszédet a kísérleti tanulmányok tekintetében biodiverzitás hulladék felhasználás területén, hogy hogyan lehet a szabályoknak való át megfelelést biztosítani különböző szabályozási területen még most is sokszor találkozunk végrehajtási hiányosságokkal, a beruházási hiánya miatt, stb. stb. Ennyit az EPA hálózat tekintetében 2012-re kijelöltünk néhány országot már, amelyekre jobban fogunk figyelni, illetve a levegőminőség tekintetében együtt dolgozunk országokkal, csoportokkal, hogy megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezeknek a szakpolitikáknak a teljes végrehajtását biztosítani, elnök úr. Azt hiszem ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm, hogy bemutathattam a jövő évi munkaprogramunkat. Äh, Jacqueline McLeod, Köszönöm szépen Jacqueline McLeodnek ezt az áttekintést. Most mély levegőhöz juthatnak a tolmácsok is. Szeretném hangsúlyozni, hogy számtalan területen jó a jó adatok, a jó statisztikák kell, hogy a jó politika alapját képezzék, tehát fontos, hogy jó, pontos adatok legyenek, Jutta Hauga költségvetési előadónk is ezen a véleményen lesz talán. Ő tud majd arról beszélni, hogyan tudjuk a GMS-nek a működő képességét éveken keresztül biztosítani, és hogyan tudjuk hatékonyá és biztossá tenni ezt a rendszert. Ami a hetedik környezetvédelmi akcióprogramot illeti, ez egy 2012-es projekt, úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban hozzá fog járulni a munkához az ügynökség is. Később esetleg néhány szót ejthetünk arról, hogy hogyan kellene kinézni az önök véleménye szerint, tehát ez a környezetvédelmi akcióprogram milyen legyen itt az Európai Unióban. Egy másik téma, ami gyakran foglalkoztatott minket, az a dialog faktor, tehát tehát tehát hogy a bioüzemanyagok keretében mennyiben, vagy hogyan használják fel a különböző mezőgazdasági területeket, ez mennyiben káros, nem, nem úgy gondolom, hogy nem feltétlen azt a véleményt képviseli, mint mások itt az Európai Unióban. Gerbrandi kolléga kapcsolat tartunk az ügynökséggel, neki adom meg a szót. Köszönöm eh, elnök úr, és köszönjük Megléd asszonynak is, hogy ilyen világosan beszélt. Még egyszer köszönöm eh, azt is, hogy eh, néhány héttel ezelőtt, amikor meglátogattuk az ügynökséget, olyan meleg szeretettel fogadtak bennünket. Erről már itt volt szó egy vagy két hete ebben a, szakmai bizottság, ebben a szakbizottságban. Két kérdésem van, az egyik a hulladékkal kapcsolatos. A hulladékpolitikának komoly végrehajtási nehézségei vannak. Ön beszélt kísérleti projektekről. Úgy gondolja-e, hogy az önügynöksége játszhat más szerepet, támogatja, vagy támogathatja, vagy monitorozhatja a tagállamok jogszabály végrehajtását egy ilyen fontos területen. Erre képes az önügynöksége. A másik eh, kérdés a biológiai sokszínűségre vonatkozik. Eh, a biodiverzitás eh, folyamatosan komoly nyomás alatt van, visszafordíthatatlan dolgok történnek, és talán a saját hazámból nyerve az inspirációt mondom, hogy miniszterek mondják, hogy eh, a célokat könnyedén teljesítjük, eh, a miniszter annak ellenére, hogy a tudósok eh, mást mondanak, a miniszterünk, az én hazám minisztere azt állítja, hogy teljesíteni tudjuk a célkitűzéseket. De most nyilvánvalóan, a, amikorra teljesíteni kell a célkitűzéseket, ő már sehol nem lesz. E, mit, le, mit tett az ügynökség annak érdekében, hogy 10-15 éves célok tényleg teljesüljenek? Köszönjük Gerbrandi úrnak. Richard Zéber a következő hozzászóló. Én is szeretnék köszönetet mondani ügyvezető igazgató asszony a fejtegetéseit. Néhány megjegyzés, hogyha megnézzük a költségvetést, amit az elmúlt napokban terjesztettek elő, akkor a környezetben Bizottság szempontjából büszkék lehetünk, hogy ilyen sok fenntarthatósági szempont érvényesül az új tervezetben. Engem az érdekelne, hogy az ön ügynöksége milyen szerepet játszik, különösen különböző szükséges adatoknak a szolgáltatása területében, és hogy a statisztikai hivatalokkal való együttműködésük milyen, illetőleg a központi európai statisztikai hivatal az Eurostattal. Itt megnéztük ugye a különböző gazdasági számlákat, ezeknek a jelentősége nőni fog. Mennyiben működik itt az együttműködés a statisztikai hivatalokkal, milyen folyékony az adatátadás, és hogy hogyan tudjuk biztosítani a megfelelő információs hátteret. És egy, még egy kérdés, amikor legutóbb itt volt, akkor beszéltünk arról, hogy ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatalát és terjesztését az hogyan lehet elérni, hiszen nyilvánvalóan a politika a közvéleményre támaszkodik, és az a benyomásom, hogy ott a közvéleménynek a tájékoztatottsága az nem megfelelő, talán előrelépést lehetne elérni, hogyan tud ez hozzájárulni az ön ügynöksége egy technikai jellegű kérdés pedig, ugye itt beszélt a levegő minőségről is, mondjon néhány mondatot arról is, hogy mi a helyzet a finom por porszennyezéssel. Ugye megállapíthatjuk azt, hogy nagyon sok városban a finom por határértéket átlépi a légszennyezés. Hogyan látja itt a helyzet alakulását, és milyen adatokkal rendelkezünk ezen a területen? Elnök, köszönöm szépen, Chris Davis. If I can pursue a couple of topics, uh, Akkor én is uh, folytatnék néhány témát, amit már itt felvetettek. Az emissziókereskedelmi tervvel, illetve a széndiokszid kibocsátás csökkentési célkitűzésekkel kapcsolatban. Ön említette Olaszországot. Azt hiszem most először halljuk, hogy Olaszország nem teljesíti a célkitűzéseket. Jó lenne a részleteket hallatná, hallanánk erről, mert eddig nem tudtunk erről. Ami a 2020-as célkitűzéseket illeti, eh, hadd emlékeztessem a bizottságot, hogy eh, 2020-ra 25%-os eh, csökkentést fogunk tudni elérni a helyi eh, politikák, illetve a hazai politikák végrehajtásával, de a az energiahatékonysági eh, célokat nem tudjuk elérni. Eh, azt mondják az emberek, hogy 2020-szal eh, nem lesz semmi gond, holott tavaly 3%-kal növekedtek a kibocsátások, de azért bennem nagy kérdőjelek vannak, mert növekednek az üzemanyagárak, aztán mégis növekszik a kibocsátás. Tehát számomra megkérdőjeleződik ez a célkitűzés. Mennyi a kockázata annak, hogy nem sikerül esetleg. Oké. Okay. asszony. Yeah, thank you very much also and for thank you for the oh, last meeting in Copenhagen. It was Köszönöm. A legutóbbi kopenhágai találkozónk is nagyon sikeres volt és hasznos. És ott is szó volt a biomassa dologról, illetve hát itt is a nap folyamán. E, a klíma e, semlegesség, illetve a zéró kibocsátás kérdése, a biomassa égetése energetikai célból. E, azt gondolom, hogy ez az eszköz nem feltétlenül igazolható, nem igazán semleges, és akkor még óvatosan fogalmaztam. Másik dolog, jó lenne, ha a klíma hatását jobban elemeznénk a különböző állattartási módoknak, takarmány előállításának a, a klímára gyakorolt hatását de ugye néha okosnak tűnik egyszerűen csak elégetni a hulladékot, Jó lenne tehát, hogyha pontos adatokkal rendelkeznénk. Jó lenne e, ezen kívül még a biomassa vonatkozásában a fenntarthatóságot biztosítani azzal, hogy a bizottság letesz valami hatékonyságra vonatkozó javaslatot az asztalra. Köszönöm szépen. Korin Lepás. Köszönöm, elnök úr, és köszönjük az igazgató asszonynak is, hogy bemutatta, hogy milyen munkát végez az ügynöksége Leinen úrhoz és Chris Davishez csatlakoznék, amikor is aláhúzom az értékelés és a szakpolitika kapcsolatát. Azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy gazdasági érvekkel is alá tudjuk támasztani a célkitűzéseinket, mert az értékelési munka ebből a szempontból is rendkívül fontos. A kvantitatív eh, értékelés során a prevenciót össze kell hasonlítani a nem cselekvéssel, és aztán a gazdaságra is ki kell vetíteni. A prevenciónak a költségvetési hatásait kell tehát jobban körüljárnunk, és jó lenne, hogyha ilyen jellegű értékeléseket, illetve adatokat kapnánk. Ami az externáliákat illeti, megint csak munkánk középpontjában állnak ezek a kérdések, amikor a kvótáról beszélünk, amikor a széndiokszid adóról beszélünk, amikor a biodiverzitásról beszélünk, mindig externáliákról van szó. De sajnálatos módon nagyon lassú a haladás. Jó lenne, ha jövőre az erőforrások vonatkozásában egy, egy nagy felmérést tudnánk Eh, elvégezni, és utána pedig rálépni a gázpedálra. A kvantitatív adatokat összehozni a pénzügyi adatokkal, és eh, a szakbizottságunk javaslatait eh, így értékesebbé tenni, és bemutatni a gazdasági szakbizottságnak is, hogy adott esetben pénzügyi szempontból is értelmes javaslataink vannak. Köszönöm, Matthias Frote lassan fölemlítette, fölemlegette a levegőminőségnek a kérdését. Ezzel kapcsolatban intézkedések is voltak, erről Richard Zéber kolléga is beszélt. Azt látjuk, hogy a közúti forgalomban egyre nő a dízel meghajtású gépocsiknak a száma, de ami a nitrogén oxiddal való szennyezettséget illeti, ezt is figyelembe vesszük az utóbbi időben. Szeretném hallani azzal kapcsolatos megítélését, hogy hogyan alakul a mérési helyzet, a mért adatok, és mi lenne a környezetvédelmi ügynökségének a stratégiája azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a jövőben eljárnunk, ugyanis nyilvánvalóan revideálni kell a jogalkotást. Ugye, hogyha bizonyos standardeket állapítunk meg, akkor eszközöket is kell adnunk a jogalkalmazó kezébe. Szeretném várni ezzel kapcsolatos véleményét. Köszönöm szépen, Anna Rosbach. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a rendkívül érdekfeszítő találkozóért és azért az energiáért, amivel a munkáját ellátja. Ez nagyon érdekes volt látni Kopenhágában. Ahogy a kollégáim, úgy én is azt szeretném, hogy minél több elemzést, még több elemzést folytassanak le. Szeretném, hogyha lenne valaki, aki el tudná nekem mondani, hogy az Európai Unió a saját tagállamaiban nem tudna tenni valamit a légszennyezés ellen. Tehát mit tudunk mi tenni annak érdekében, hogy a veszélyes vegyi anyagokkal dolgozó többek közt kelet-európai eh, gyárak tegyenek vére valamit, hogy kényszerítsük őket arra, hogy tegyenek valamit a szennyezés ellen. Vannak esetleg szankciós lehetőségek, vagy csak statisztikai eh, történések vannak, ezt szívesen tudnám és lenne egy kérdésem a vízminőség méréssel kapcsolatban is itt Európában. Van a tavak eh, és folyók vízminőségével kapcsolatban valami mérés? Mi az, ami leginkább szennyez? Akkor kérem adja meg a válaszokat. Megpróbálom, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy a szennyezések, a vízminőség, az hulladék és a biodiverzitás a munkánk alapját képezi. Szeretnénk, hogyha a tagállamokat is bevonhatnánk ezekbe, és ne csak a szabályoknak való megfelelésről tennének jelentést, hanem a napi életkörülményekről, amelyekkel az állampolgáraik élnek, anélkül, hogy elé mennék a az ügynökség két-három hét múlva megjelenő jelentése tartalmának, az országok saját ki jelentéseiből indultunk ki az EPR, ből és nagyon nagy számokról tesznek jelentést. Megpróbáljuk lehetővé tenni ezeknek az adatoknak a feldolgozását. Ez a szakbizottság, illetve más bizottságok is úgy gondolnak, hogy nem szabad, hogy megnyírbáljuk a hatásköreinket, még többet kell tenni, egyrészt a jogszabály végrehajtásban, másrészt pedig, ha a levegőminőséget tekintjük, a tudomány egyre inkább felismeri, hogy az kis részecskékről és ezeknek a keverékéről van szó, és ezek okozzák a legnagyobb problémát, és a földszint közeli ózon is problémát okoz. Ez káros az emberek és az ökoszisztémák számára. Általánosságban fontos feladatunk van, vagyis meg kell újítani azt, hogy hogyan helyezzük el az instrumokat a hatástanulmányban figyelembe kell vennünk, hogy vannak földrajzi különbségek is, nem lehet csak a Európát egészként tekinteni, hanem konkrétan az egyes területekre kell összpontosítani, a különböző városi térségekre, másképpen kell megközelítenünk a statisztikákat is, hogy eh, a kitettséget meg tudjuk vizsgálni, és eh, nagyon örülök, hogy eh, Európában a statisztikai hivatalokkal jól együtt tudunk dolgozni. Az is biztató, hogy az Eurostat hozzájárult, hogy földrajzi alapon megosztó statisztikákat fog majd átadni nekünk, vagyis egy szinten lejjebb tudunk menni a szokásos jelentéstételnél, és meg tudjuk vizsgálni, hogy a különböző városokban a lakosság és a kisebb országokban a lakosság mennyire van kitéve a szennyezett levegőnek, és mit jelent ez az ő mindennapi életükre nézve? Ez valószínűleg jövőre már megtörténik, tehát rövid határ időn belül. Nagyon fontos megvizsgálni, hogy hogy tudunk a közvélemény felé nyitni. Nyilván először szeretnénk a szokásos jelentéstétel keretében megtenni ezt, vagyis hogy hozzáférhetőbbé tennénk ezeket a jelentéseket. Az INRS eszközünk majd az év végén válik hozzáférhetővé telefonokon, számítógépen, vagyis hogy az állampolgárok valós időben információt kapjanak, sőt, jobb rálátást kapjanak arra, hogy milyen körülmények között élnek, és minek vannak kitéve. Ami a jelentéstétel bürokratikus feltételeit illeti, a társadalmat és a közvéleményt be kell vonni a jelentéstételbe, illetve a jelentések értékelésébe, megvizsgálva, hogyan tudnak ők ebben részt venni, például felmérések, telefonos felmérések, formájában, hogy megtudjuk, hogy mik a valódi helyi körülmények. Ennek az a célja, hogy lehetővé tegyük, hogy az állampolgárok valóban részt vegyenek a környezetvédelmi jelentések készítésében a közvélemény bevonása továbbra is folytatódni fog. Az ügynökség feladata pontosan az, hogy ebben az eszmecserében részt vegyen, és ennek ösztönözze a kétirányúvá válását, akár a közösségi médiában, vagy más eszközök segítségével, hogy az emberek tényleg lássák, hogy mivel foglalkozunk. Nagyon örülök, hogy a bizottsági kollégák komolyan vették ezt, különösen a biodiverzitás tekintetében, és nagyon valószínű, hogy a javaslatban majd azt is látjuk, hogy az állampolgárok szempontjait is érvényesít említjük a jelentésben, hogy az idegen fajokkal kapcsolatosan tovább tudjuk vinni ezt a munkát. Visszatérnék az éghajlatváltozásra, illetve a klímasemlegességre, a biomassa, bioenergia felhasználásra, földfelhasználásra. Olaszországról is kérdezett, igen, a legújabb jelentésben rajta van a listán, nem mondanám, hogy minden nagyon rózsás volna, ellenkezőleg, de valahol a struktúrában alapvető változások történtek az energia területén, és látjuk, hogy eltolódott a felhasználás a gáz irányába, és itt ez növeli is a kibocsátásokat azt is meg tudjuk figyelni, hogy egy csökkenő trendet tapasztalunk, annak ellenére, hogy a gazdasági tevékenység növekedett, ez a 2,4%-os növekedés azért még az iránytartásba belefér, a pályánkba belefér. Az nagy kérdés, hogy a 25%-ot el tudjuk-e érni, most úgy gondoljuk, hogy 20%-on túl tudunk menni. Az, hogy most ez minden országban megtörténik-e, az kérdés, lehet, hogy ezen a szinten a 25% nem elérhető cél, de nagyon fontos, hogy a nyomás megmaradjon, és az erőfeszítések megmaradjanak, az országok minden eszközt bevessenek, és évről évre szigorúan nyomon követjük, hogy ezeket a célokat teljesítik-e, ami a javaslatokat, illetve a jogszabályokat, illetve azt, hogy hogyan érvényesítik az ösztönzőket. A 25% ilyen szempontból elképzelhető cél, vagy megvalósítható cél nem meglepetés ez, részletes elemzés szerepel a jelentésben, akár részletesebben megvizsgálhatjuk, hogy ez mennyire hihető, vagy mennyire kivitelezhető. Maguktól a tagállamoktól kaptuk az adatokat, nyilván vannak ebben bizonytalanságok, bizonytalansági tényezők, és ezért nem tudjuk még pontosan, hogy 2020-ra mi az igazán kivitelezhető cél. Ami a kibocsátás kereskedést illeti, úgy gondolom, hogy a következő szakaszba lépve amikor az erőfeszítés megosztást tekintjük, és a nem kereskedett mennyiséget, illetve ágazatokat, ott úgy gondolom, hogy még nagyobb lépéseket lehet tenni a mezőgazdaságra gondolok elsősorban, az előbb elhangzott vitában is láthattuk, hogy, hogy drámai változások törtek a mezőgazdaságban, a kibocsátások területén, ezeket folytatni kell, ezeket a változásokat, ez a e, műtrágyák ágyá, árával kapcsolatos, illetve a foszilis erőforrások felhasználásával, a vízzel, a biodiverzitással is kapcsolatos mindez. Azt látjuk sok év eltette után, hogy más ágazatokban hozott e, erőfeszítések, más e, szakterületeken hozott erőfeszítések már kezdődnek kifizetődni a kibocsátás csökkentésben, úgyhogy azt látjuk, vagy arra várunk, hogy más ágazatok területén is ilyen pozitív ágyűröző hatások jelenjenek meg továbbra is ajánljuk ezeket a jelentések, intézkedéseket, hogy ne veszítsük el ezt a lendületet, és ezt a jó hatást a többi szakpolitikai területről érvényesíteni tudjuk. Ami a vízgazdálkodást illeti, hogy az utolsó témára kapcsoljak, továbbra is ez nagyon fontos probléma számunkra. Ott van a nitrát probléma, és egyéb vízgazdálkodási problémák és az eutrofikáció. Nagyon fontos, hogy fenntartsuk a vízforrások minőségét és mennyiségét. Különböző jelenségekkel kell, kell szembenéznünk. Ha csak nagyon gondosan használjuk fel a vizet, és egyébként a gazdálkodók nagy része a hosszú távú célokat is figyelembe veszi, és reméljük, hogy összességében a teljes teher csökkenni fog az inputok tekintetében, az, és ez vonatkozik a déli országokra is, beszélek most a bürokratikus terhekről. Ami a biodiverzitást illeti, és hogy szélesebb összefüggésben hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a szakpolitikák céljai teljesüljenek, az egyik legkritikusabb téma és legfontosabb kérdés az, hogy a biológiai sokféleségnek van egy olyan területe, ami már a költségekre vonatkozik, és a hatástanulmányok ezt nem tudják teljes mértékben figyelembe venni. A helyreállítás költsége figyelembe kell, hogy vevődjön a költségek számításában is, és itt tudjuk összekapcsolni az a természeti erőforrások tőke értékét ezekhez a helyreállítási költségekhez, ezeket a, az oszlopokat át kell alakítani, hogy figyelembe vegyük a helyreállítás költségét is a nemzeti elszámolásokban, és ezt tovább kell vinni ezt az erőfeszítést, vagyis, hogy az ökoszisztéma elszámolásokat ne csak az erőforrás hatékonyság szempontjából vizsgáljuk, amikor figyelembe vesszük a helyreállítás költségét a biodiverzitás politikákban is, onnantól kezdve nagyon nehéz lesz érveket találni arra, hogy ne vegyük figyelembe a biodiverzitás szempontját. Úgy gondolom, hogy ezeket az alapelveket általánosan alkalmazni kell, sokkal szélesebb területeken, minden szakpolitikában, a vízfelhasználásban, a biodiverzitásban és a levegőminőségre vonatkozó politikában is. Aztán persze lehet beszélni a bio üzemanyagról, biodiverzitásról, bio masszáról és a szén kibocsátás szempontjából való semlegességről, szénsemlegességről úgymond, az, hogy a biomassa valamikor szénsemlegesé válik-e, függ ez attól, hogy ugye hol termelik ezt a biomasszát, és a végeredmény az, hogy itt is a jelentéstételt kell előtérbe állítani, és ez természetesen az ügynökség feladata. Nagyon nagy nehézség merül fel, és egy nagy kérdés, hogy fenntartható-e a biomassa termelés. Én azt mondom, hogy igen, de teljesen átláthatónak kell lenni, hogy mit hol termelnek, milyen terményeket és hogyan, és ezt az országok teljes bevonásával kell megtenni. Nem tudom, hogy politikailag felkészültek vagyunk erre jelen pillanatban. És hazudnék, ha azt mondanám, hogy most már tudunk globális becsléseket készíteni, műholdas képeket, amelyek alapján biztosan meg tudnánk állapítani a fenntarthatósági kritériumokat, és pontosan tudnánk ezeket verifikálni a világ minden részén. Ez egy valós dilemma a tudományos és az elméleti viták eredménye között, és aközött, hogy a gyakorlatban mit tudunk megvalósítani a terepen, az egyes országokban, hogyan tudjuk ennek a feltételeit érvényesíteni Európában, meg tudjuk csinálni Európán belül, ez egy teljesen más kérdés, és itt a vitának a földfelhasználás és a földfelhasználás módosítására kell, hogy összpontosítson. Úgy gondolom, hogy sokkal többet értünk már, sokkal többet tudunk már a zöld infrastruktúráról, és hogyan tudjuk megváltoztatni a földfelhasználást. Ha megnézzük csak a kap reformját, akkor is láthatjuk, hogy lehetnek ott veszélyek, kockázatok ezekben az átalakításokban, ezeket nagyon gondosan kell elvégezni a továbbiakban, hogy hogyan fogalmazzuk meg a fenntarthatóság feltételeit, de az európai kontextusban úgy gondolom megvalósítható, de nemzetközi szinten, amire ön rákérdezett, sokkal több politikai akaratra van szükség és szándékra, hogy a megfelelő monitoring eszközöket kialakítsuk, és biztosítani tudjuk a biomassa semlegességét. Ami a hulladék felhasználást illet, illetve hulladékkezelést és az ügynökség feladatát, sokat beszéltünk már erről, és ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy a végrehajtás problémájának nagyon sok harca van. Van egy alapvető kérdés, vagyis a jogszabályok átültetésében való hiányosságok. Itt valós feladata van az Európai Bizottságnak az tagállamokkal való tárgyalásban és kommunikációban, ahol én igazából a probléma lényegét látom a hulladékkal kapcsolatosan. Sok országban voltam már, hogy megvizsgáljam a jogszabályok alkalmazását. Legalább Hét olyan kérdés van, amelyet meg kell vizsgálnunk, néhányat már említettem. A jogszabályok be nem tartása, beruházások hiánya, a kapacitás hiány egyszerűen bizonyos esetekben, félreértések, aközött, hogy mi a különbség a különválasztás, az újrafelhasználás, újrahasznosítás között, nagyon nagy különbség van az ambíciók és a képességek szintje között helyi szinten, a nemzeti célkitűzések megfogalmazásában. Azután azt látom, hogy nagyon nagy félreértések alakultak ki ezzel kapcsolatosan, hogy mi lehet a megfelelő hulladékhierarchia egy ország számára adva az adott lakosságot és igényeket energia szempontjából és az a, a, a földfelhasználás szempontjából számomra nagyon fontos volna, hogy a következő évben mondjuk kísérleti tanulmányokat folytassunk arra nézve, hogy milyen lehet valóban a problémának a nagysága, a hatóköre. Az a benyomásom az országok meglátogatása után, hogy sok kérdésre választ lehetne adni, megoldani ezeket a problémákat nagyon gyakorlatiasan, nagyon egyszerűen, anélkül, hogy túlságosan sok hűhova járna ez, nem is telne sok időbe, de ehhez valódi párbeszédre van szükség a tagállamokkal, és a hulladék kezelési tervek nyomon követésében is sokkal fontosabb munkára van szükség. Nem csak a vizsgálatról, nem csak az ellenőrzésről van szó, hanem hogy működjenek ezek a folyamatok. Ami a levegőminőséget illeti, ez egészen más kérdés. Itt sokkal többet jobban be kell vonni az országokat és sokkal, városokat, és jobban meg kell velük értetni a problémát, de világos az irány, hogy hogyan tudunk együttműködni az ügynökség részéről az országokkal ott a terepen, és végső soron természetesen több erőforrásra lesz szükség, de az együttműködéssel sokat el tudunk majd érni a következő hónapokban, mondjuk fél évben, hogy a hetedik ér, környezetvédelmi tervről hát szóló tárgyalásokat elő tudjuk mozdítani. Azt hiszem, hogy mindenről beszéltem, de mondják, hogyha valamit kihagytam volna. Köszönöm szépen, Jacqueline. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a munkájuk számunkra, ez nagyon érdekes is az önök tanulmányai és elemzései a mi munkánk alapja. Nagyon sok minden van az asztalunkon, levegőminőség, vízminőség, hulladék, aztán a hulladék larakok problémája bizonyos tagállamokban, megvizsgáljuk majd, hogy ezeknek a monitoringja, a végrehajtása hogyan történik. Köszönöm szépen! A delegáció nagyon elégedett volt eh, azzal, ahogyan vendégül eh, őket eh, Kopenhágában. Sok sikert kívánok még a munkájához. Szükségünk lesz majd a jövőben is ennek az ügynökségnek a munkájára. Csak még egy dolgot szeretnék mondani, köszönöm szépen a támogatást. Yes, see you next time. See you next time. <laughs> Thank you. Bye. I'll leave with you. Bien, nous continuons l'ordre du jour. Köszönöm, akkor folytatjuk a napi rendet. Következő téma a különböző tagállamokban a jogszabályok végrehajtása, az európai környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása. Skilakakis úr kezd, kezdene, görög helyzet. Öné a szó, Skilakakis úr. Well, my uh, question is quite simple. Köszönöm. A kérdésem uh, az elég egyértelmű. A 91 per 156-os uh, irányelv végrehajtása, amelynek értelmében Görögországban be kellene zárni a lerakóhelyeket, a hulladék lerakóhelyeket. Ez Görögországban egy nagyon komoly probléma. Van egy határidő a telepek bezárására. Ez 2011. júniusa volt, és a restaurációs határidő pedig 2012. júniusa. Az Európai Bizottság annak idején azt mondta, hogy minden lépést hajlandóak megtenni, beleértve a bírói utat is, hogy kikényszerítsék ezt a lépést. A kérdésem az, hogy hogyan áll a görög helyzet, hány eh, hulladéklerakót eh, zártak már be, és eh, mennyire valószínű, hogy minden hulladéklerakó befejezi a működését, illetve inkább átfogalmaznám, hogy 2012. júniusára helyre is van hozva a hulladéklerakók által okozott kár. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig akkor az Európai Bizottságnak adnám meg a kérdést, az első kérdés, szót, hogy az első kérdésre válaszoljon. Merci, Madame le Président. Köszönöm, elnök asszony. A görög hatóságoktól július 26-án kaptunk utoljára jelentést, és ez a jelentés megerősíti azt, hogy sajnálatos módon nem teljesült a határidő, tehát június, 2011 júniusáig nem sikerült az összes lerakót megszüntetni. 82 illegális lerakó továbbra is működik. Nyilván ez 361-ről csökkent 82-re. Nem sikerült tehát mindent bezárni, de az új ígéret az, hogy 2012. júniusáig ezt megteszik. Szeptember 14-én volt egy találkozónk a görög hatóságokkal, és ők azt mondták, hogy az önkormányzati reform miatt álltak le a dolgok, tehát egy kicsit befagytak a dolgok, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy felszámolják a hulladéklerakókat, illetve bezárják azokat. Az EU alapok alacsony abszorpciós szintjével van még probléma, ugyanis EU források rendelkezésre állnak, de az abszorpciós ráta csak 7-8 százalék. Ezért is akartunk, illetve hoztunk létre egy munkacsoportot, amely segíti a görög hatóságokat, leginkább abban, hogy jobban fel tudják használni a rendelkezésre álló erőforrásokat. Az Európai Bizottság október 13-án kiadott egy közleményt ennek a munkacsoportnak az első üléséről, IP11 per 03-as számú sajtó kiadványunk, és ebben próbálunk segíteni, tehát ezzel a munkacsoporttal próbálunk segíteni a görög hatóságoknak. Ami a jogsértési eljárást illeti, ez továbbra is tervben van, tehát nem álltunk levele, de a legfontosabb erőfeszítés arra irányul, hogy a lehető legtöbb EU pénzt lehívjunk annak érdekében, hogy rehabilitáljuk a hulladék lerakókat és megszüntessük őket 2012. júniusáig. Köszönöm. Köszönöm. Resztoros úr, nem tudom, hogy itt van-e, vagy Oreste Rossi úr itt van-e, vagy valaki más teszi fel a kampánia régióval kapcsolatos kérdés, nincs itt senki, akkor Chris Davis kérdése következik. A Natura 2000-es védett területekről Bulgáriában. Nem is gondoltam, elnök asszony, hogy 5 perc alatt az ötös kérdésig eljutunk. Bulgária, tehát a kérdés tárgya. Ki a bizottság képviselőjeit? Köszönöm. Ezt a kérdést felvetettük a szakbizottságban kb. 6 hónappal ezelőtt, és eh, azt szerettük volna akkor is, hogy visszajöjjenek, és úgy látom, hogy itt is vannak. De amikor önök legutoljára válaszoltak erre a kérdésre, akkor azt hallottuk, hogy noha az Európai Bizottság tud a problémáról, sok minden nem történt. Remélem, hogy azóta történt, és ezzel kapcsolatban tud akkor nekünk valamit mondani, mert úgy hallottam, hogy történtek dolgok. Üdvözölném is, vagy üdvözlöm is ezeket a lépéseket, amelyeket az Európai Bizottság a jogszabályok végrehajtása érdekében hozott. Na most a jelentől nézve, ettől a pillanattól kezdve e, még elég sok idő kell ahhoz, hogy bírósági, bíróság elé kerüljön ez a téma. Addig is tudnak-e valamit tenni annak érdekében, hogy a bolgár hatóságoknál elérjék ezeknek a Natura 2000-es e, területeknek a védelmét, illetve hogy felfüggesszék a szélerőművek, illetve a szélturbinák telepítését. Köszönjük. Krisz a kérdést, és akkor megadom a szót az Európai Bizottságnak. Igen, mint ahogy ön is mondta, értünk el eredményeket az elmúlt hat hónapban. Hat olyan zóna van, amelynek kijelölésével probléma van. Négy zónát kijelöltek a hatóságok, tehát két dolog van még függőben, Kaliakra és Rila. Rila, Rila nem veszélyeztetett szélturbináktól, ami Kaliakrát illeti, ott a mi főigazgatóságunk emberei augusztus végén egy um, tereplátogatásra mentek, és uh, fényképeket készítettek, anyagokat szereztek be, uh, ezeket a képeket át tudom küldeni. Emellett um, egy hivatalos figyelmeztetést küldtünk szeptember végén Eh, nos, eh, azért nem reasoned opinion, tehát azért nem indoklással ellátott vélemény, mert minden dologra ki akartunk térni, eh, tehát azóta azt hallottuk, vagy tudjuk, hogy golfpályát is építenek ott, nem csak szélturbinákat. Az a dosszié most már nagyjából készen van, most várjuk a bolgárhatóságok válaszát. Ami a kérdését illeti, illetve hogy ez elhangzott a kérdésben is, most egy moratórium van a további eh, turbinák telepítésére. Eh, ez eh, részint minisztériumi döntés következ, következménye, részint pedig hát kapacitás probléma a bolgár oldalon. Egész egyszerűen a hálózat nem tud fogadni további szélturbinát. Ennek ellenére mi komolyan veszük ezt a kérdést, és visszük tovább az ügyet. Rila ügyében pedig az elkövetkezendő hetekben fog dönteni az Európai Bizottság, megint csak egy kiegészítő levelet küldünk a bolgár hatóságoknak, és válaszokat várunk. További információ, amit meg tudok osztani önökkel, az az, hogy a határ mindkét oldalát fogjuk vizsgálni, tehát a román oldalt is, nem csak a bolgár oldalt, és Románia ellen is ugyanezen probléma miatt jogsértési eljárást indítunk. Ez a munkacsoport, amely ezzel foglalkozik, egyrészt nyilván egyelően akarja kezelni a, egy, egyelően akarja kezelni a tagállamokat, másrészt pedig azokat a madarakat, amelyeket megmentünk Bulgáriában, nem akarjuk elveszteni román ö, szélturbinák miatt hogy a madarakat agyon csapják a szélturbinák. Örülök, hogy összeáll a, akkor ez a, a jogi ügy, e, de azért azt gondolom, hogy nagyon nehéz eltitkolni az ilyen szélturbinák e, létrehozását. E, éppen ezért továbbra sem értem, miért ilyen sokáig tartott ez az ügy. Nagyon sok pénzről van szó, gondolom, bár nem jártam ott. Hogyha komoly energiatermelés folyik ott, akkor ez az egész alássa a terület védettségét. És gondolom a követelés az az lesz, hogy szereljék le ezeket a szélturbinákat. És hát én csak arra akarok célozgatni, hogy amikor nagyon sok pénzről van szó, egy ilyen követelést végigvinni elég nehéz lehet. És érdekelne, hogy a bizottság ezt hogy fogja majd elérni. Válaszolhat rá, a bizottság képviselője. Azt szeretném mondani, hogy ez az egész egy hipotetikus kérdés, de minden opciót nyilva tartunk, nyitva tartunk, ezért is akarunk bizonyítékokkal felfegyverkezve egy nagyon erős peranyagot előkészíteni az Európai Bíróság elé, hogy a lehető legkomolyabban fel tudjunk lépni. Más tényleg nem tudok mondani ebben a témában. Köszönöm, mondja Chris Davis, és közben megérkezett Oreste Rossi is, aki a az olasz kampánia régióban a hulladékvégrehajtás irányelv végrehajtásával kapcsolatban tesz fel kérdést. Igen, én azzal kapcsolatban szeretnék pontosabb információt kapni, hogy Olaszországot figyelmeztették a kampanilai hulladék tárolókkal, lerakókkal kapcsolatban. Az ügy állásával kapcsolatban szeretnék pontosabb információt kapni. Parancsoljon a bizottság, kapja meg a szót. Discuss two things where we stand in the procedure. Az, hogy most hogyan is állunk ebben a folyamatban olasz oldalon, erről szeretnék beszámolni, illetve hogy ezt hogyan értékeljük a jelenlegi helyzetet kampányában. Ami az eljárást illeti, ahogyan eh, már említettük, a bizottság egy 260-as értesítési levelet küldött ki. A következő eljárási szakasz az, hogy a bírósághoz fordulunk, és hogy hogyan is állunk, az olasz kormány értesített minket egy tervezetes kezelési tervről a kampányá területre vonatkozólag. Ez egyébként a hivatalos labban március végén jelent meg, és aztán június közepén hozták nyilvánosságra, még tervezetben van. Ennél többet nem lehet róla mondani és stratégiai környezetvédelmi értékelés alatt van, állítólag év végére fogják jóvá hagyni. Azért mondom, hogy tervezett, mert még nem fogadták el. Másodszor, amíg nem fogadják el európai finanszírozást nem lehet adni a kampányai hulladék feldolgozásra. Az, hogy hogyan értékeljük a bizottság a helyzetet, hogyha mi kiküldtünk egy 260-as levelet, ez azt jelenti, hogy nem vagyunk elégedettek a tervvel. Jó irányba mutat ez a kezelési terv, de végső soron bizonyára biztosítani kell az európai jog érvényesülését, ha végrehajtják a tervet. Ez valószínűleg biztosítani fogja, de ott még nem tartunk a legfontosabb feladata egy szemétlerakónak az, hogy a gyűjtést biztosítsa, illetve most a polgármester próbálja javítani a helyzetet, de ez még nem teljes megoldás. Egy komposztáló telepet már felépítettek, kilencet állítólag még majd felépítenek, de ez még nem történt meg. Ami a hulladék illetőt illeti, Kazátában, Szelénóban, ezek valószínűleg 2014-ből állnak, től állnak majd üzembe, ez sem működik még. További hulladéklerakó kapacitásról még csak nagyon általános információink vannak, és ott van 6 eh, millió tonna hulladék. Nem egészen világos, hogy a hulladék égető mikor tudja megkezdeni a munkát. Azt mondják az olasz hatóságok, hogy 2014-ben, de bizonyítékot még nem láttunk. A nagy probléma, ahogy a mi látjuk, hogy az átmeneti időszakban nem ad megoldást a problémára a terv. Ne feledkezzünk meg arról, hogy 7200 tonna hulladék képződik Katániában eh, havonta. Ez egy nagyon magas mérték és természetesen a hivatalos szervekkel minden szinten együttműködünk, az olasz hatóságokkal gyakori találkozóink vannak, megpróbáljuk arra késztetni az olasz hatóságokat, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, de jelenleg még csak itt tartunk a folyamatban, e remélhetőleg lesz előrelépés, hogyha a kezelési teret elfogadják, addig pedig attól tartok, hogy továbbra is ott lesz a szemét az utcákon, ez nem Eh, egy rózsás helyzet, de még mindig eh, folyamatban van eh, a szabálysértési eljárás. Köszönöm, Kaltenbach asszonynak két kérdése van, ha jól sejtem a Natura 2000-rel kapcsolatban. Igen, köszönöm. Akkor a Natura 2000 transzparenciával kezdeném. Ausztria az egyetlen olyan tagállam, amely nem tette online elérhetővé a Natura 2000 adatait a Natura 2000 Viewer, illetve az EU Natura 2000 adatbázisban. Ez az Európai Bizottság szerint megszegi-e a 2003 per 4-es irányelvet, amely a környezetvédelmi adatokhoz való hozzáférésről szól. Ön akkor, köszönöm, akkor a bizottság válaszolhat erre a kérdésre. Igen, lehet, hogy jogsértésről van szó, vagy legalábbis a szelleme sérül a, az átláthatóságról szóló irányelvnek A másik ország, eh, amely annak idején eh, ellenkezett velünk, eh, amikor létre akartuk hozni ezt a Natura 2000 Viewer online eszközt, az Nagy-Britannia volt, azóta Nagy-Britannia már visszakozott, tehát Ausztria az egyetlen fekete bárány. Felvettük a kapcsolatot az osztrák hatóságokkal, azt gondolom, hogy az információm szerint egy-két tartomány ellenzi ezt eh, Ausztriában, és eh, mivel az osztrák döntéshozatali eljárás olyan, egy-két tartomány tudja blokkolni az egész eljárást. Úgy gondoljuk egyébként, hogy az irányelv előírja a, az adatok nyilvánosságra hozatalát, a hetes cikk 2b bekezdése szól arról, hogy világossá, hogy, hogy közzé kell tenni ezeket az adatokat. Jogilag nem teljesen egyértelmű ugyan a helyzet, de mi továbbra is nyomást gyakorlunk az osztrák hatóságokra, hogy hozzák nyilvánosságra ezeket az adatokat. Alapvetően itt az irányelv szelleméről van szó, és hát azért egy kicsit jogilag is meg lehet támogatni ezt a, ezt a követelésünket. Az Európai Bizottság támogatja azt, hogy a környezet állapotáról több adat legyen nyilvános, és Ausztriát is ezzel próbáljuk győzködni, hogy most ennek szellemében ezeket az adatokat nyilvánosságra kéne hozni. Köszönöm. E, akkor a Natura 2000 kijelöléséről szóló kérdésre térnék át. E, ezeknek a, ennek a hálózatnak a kijelölése Ausztriában még nem kész. Van még öt olyan élőhely az Alpok régióban, és tíz élőhely valamint 12 faj a kontinentális területeken, amelyeknek a területe nem lett kijelölve. 2008-ban e, benyújtott jogsértési eljárást az Európai Bizottság 2009. decemberében bizonyíték hiányában visszavonta. Mikor fogják újra benyújtani ezt a jogsértési anyagot, illetve ezt az eljárást? Mikor fogják újra elindítani? Akkor válaszolhat rá a bizottság képviselője, mondja az elnök valójában erről még nem volt szó. Eh, a bizottságnak kell a munkát nagy részét eh, elvégeznie. Eh, a környezetvédelmi jog erősen kapcsolódik a tudomány állásához is, ez egyben nagy kihívás is. Amikor az ügyet, illetve a peranyagot összeállítottuk Ausztriával szemben, azt gondoltuk, hogy van elég bizonyíték, aztán rájöttünk, hogy nincs elég bizonyíték. Tudjuk, hogy valami bűzlik, mert a nem kijelölési arány Ausztriában magasabb, mint máshol, tehát nyilvánvaló, hogy egyes védett fajok nincsenek lefedve, de nem tudjuk, hogy mely területeket kell kijelölni ezen fajok védelme érdekében. Tehát úgy gondoltuk, hogy ha a bíróságon tovább erősködünk, akkor elveszítjük ezt a pert. Azért vontuk vissza a keresetet, mert nem akartunk veszíteni, és azért is, mert ha most nem veszítünk, akkor később vissza térhetünk a bíróság elé, hogyha jobb bizonyítékok állnak rendelkezésünkre. A spanyol hiúzokkal kapcsolatban e, volt egy ügy, amely növelte az Európai Bizottságnak a e, bizonyítási terhét, és éppen ezért e, elővigyázatosságból is jó volt ezt a keresett visszavonást megtenni. Nem tudom, hogy mikor fogunk tudni újra fellépni Ausztria ellen, ez tudományos bizonyítékok kérdése de akkor most ne egy, ne egy pontos menetrendet, hanem hozzávetőleges menetrendet mondjon. Igen, ezt kérdeztem én is a kollégáktól, akik eh, akik eh, ezzel az ügyel foglalkoznak. Hát legfeljebb 2012 első felében tudunk erre mondani valamit, mert eh, nagyon kemény bizonyítékokra van szükség. Egyszerűen nem akarunk veszíteni a bíróságon. Van lehetőség arra, hogy a parlamentet és az NV szakbizottságot folyamatosan informálják, hogy ne kelljen mindig föltenni ezt a kérdést? Igen, hangzott az ígéret. Köszönjük, mondja az elnök. Akkor ezt a napi rendi pontot is lezártuk, és megyünk tovább. Szerves oldószerek egyes eh, festékekben, lakokban és eh, járművek fényezésére szolgáló termékekben eh, Toma Verej van itt az Európai Bizottság részéről. Miről van szó? Kérjük, magyarázza el. Yes, good afternoon. Um... Üdvözlök mindenkit. Én uh, Tarok Ferheim helyett vagyok, Filip François vagyok, és először szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. Azért, hogy bemutathatom az első bizottsági jelentést, uh, az a két 2004 42 es irányelv végrehajtásáról, ez a DECO festékek irányelve idén, eh, május 27-én fogadták el. A jelentés bemutatásában emlékeztetni szeretnék az irányelv hátterére. A festékekről szóló irányelv korlátozza a szerves oldószerek felhasználását, ezeket VOC-nek nevezik, a szerves oldószerek jelenléte miatt különböző festékekben, lakókban és járművek szolgál szolgáló termékekben ezek illékony szerves vegyületeket bocsátanak a levegőbe, és ezek károsak, például a föld szinten megjelenő ózon növekedéséhez is hozzájárulnak. Van egy NEC rövidítésre hallgató irányelv is, amely meghatározza a VOC anyagoknak a határértékét. 2010-től ennek meg kell felelni. A határértékeknek való megfelelés érdekében a tagállamoknak különböző kibocsátási forrásokat kell vizsgálniuk, például szerves oldószereket tartalmazó termékeket, és a festékekre vonatkozó irányelv ezért kiegészíti a tagállami szinten hozott intézkedéseket. A tematikus stratégia a levegő szennyezéssel kapcsolatosan ez 2005-ben készült, és előrejelezte, hogy a VOC kibocsátások az Európai Unióban csökkentésre szorulnak, 51%-kal kell a 2010-es szint alá vinni ezeket, hogy elérjük a 2020-as időközi célkitűzéseket, amelyeket a tematikus stratégia határoz meg. A legutóbbi becslések EU-s szinten azt jelzik, hogy megközelíthetjük ezeket a célkitűzéseket a jelenlegi jogszabályok alkalmazásával. Ezekben egyébként fontos szerepet játszik a festékekre vonatkozó irányelv. A festék irányelv azt mondja, hogy csak olyan termékeket lehet biz- a hát, piacra bocsátani, amelyeknek a VOC mennyisége nem halad meg bizonyos értékeket. 2007. január 1-től alkalmazandó ez az irányelv. Ezt a másik irányelvet pedig 2010. január 1-től kell alkalmazni, a címkézésről is szól az irányelv, a hatája alá tartozó termékek tekintetében. Ami az irányelv végrehajtását illeti, az első jelentés a tagállamoktól, a monitoring programokról 2008. Eh, júniusában kellett ezeket be nyújtani, és 2007-re vonatkoznak. Akkor az irányelv végrehajtása nagyon kezdeti szakaszban volt még, és a következtetések a végrehajtása kapcsolatosan arra mutatnak, hogy ezek azért még csak előzetes megállapítások. A tagállami jelentések arra mutattak, hogy helyszíni vizsgálatok, ellenőrzések alkalmával mit alapítottak meg a tagállamok. 2007-ben bizonyos tagállamok lemaradásban voltak a vizsgálati tervükkel, ezért a bizottság azt ajánlja, hogy legjobb gyakorlatok megosztásával javítsuk a helyzetet. A festékirányelv végrehajtásával kapcsolatos információkat a 2010-es végrehajtási jelentésben gyűjtünk a tagállamoktól, ezeket ez év nyarán kellett benyújtani, a bizottság majd a következő jelentésben fogja ezeket összefoglalni 2012 közepe tájéken. Az irányelv felülvizsgálatában a 9-es szék előírja ezt a felülvizsgálatot, hogy a, a VOC csökkentési lehetőségeket felmérjük az Európai Unió levegő szakpolitikai célkitűzései összefüggésében 2008-9-ben a bizottság tanulmányt készített minden fontos résztvevővel érdekelt el, hogy hogyan tudjuk kiterjedni kiterjeszteni az irányelv hatáját, és hogyan tudunk szigorúbb határütékeket bevezetni a járművek után fényezésére szolgáló termékekben. Kiderült, hogy sok termék csak nagyon kevés kibocsátásért felelős, viszont ezeknek a szabályozása végrehajtási problémákat vetne fel, illetve administratív költségeket és terheket növelne, és tájékoztatási célral a bizottság arra jutott, hogy a hatály felülvizsgálata és a határértékek felülvizsgálata jelen pillanatban nem indokolt. Az előzetes következtetést azonban felül fogjuk vizsgálni az levegőre vonatkozó tematikus stratégia felülvizsgálatában 2013-ban kerül erre sor. Ebben a felülvizsgálatban a bizottság újra megfontolja az egészségügyi és környezetvédelmi átmeneti célkitűzéseket, illetve potenciális intézkedéseket arra, hogy csökkentsük a levegőszennyezést megválogatva, kiválasztva a legköltséghatékonyabb intézkedés csomagokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Koni asszony kért szót. A következő ponthoz akar hozzászólni. Van-e valaki, aki ehhez akar hozzászólni? Zanoni úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is elolvastam a jelentést, és néhány pontot megnéztem közelebbről, eh, amelyekkel kapcsolatban felvilágosítást szeretnék kérni. Azt olvastam, hogy ami a tagállami ellenőrzést illeti, tehát a tagállamoknak a belső ellenőrzését, ezzel kapcsolatban is volt átvilágítás, eh, hogy mi történik itt a gazdaság különböző szereplőinél, a gyártóknál, a kiskereskedőknél. Itt nulla itt nullától 540-ig terjedő határérték van, minimális határérték. Egy hatalmas egy hatalmas szórást mutat tehát a tagállami ellenőrzés azzal kapcsolatban, hogy hogyan hajtják végre ezt az irányelvet. Ez pedig nyilvánvalóan a gyakorlatban való átültetés terén egy hatalmas akadályt jelent. És nagyobb itt a probléma, mint a más uniós irányelvek végrehajtása terén. Tehát érdekes lenne tudni azt, hogy hogyan lehetne egy egységes rendszer gyakorlatot kialakítani, ami a tagállami belső ellenőrzéseket illeti, és hogyan lehetne a nagy különbözőségeket elkerülni. A jelentésben nem találtam arra vonatkozó táblázatot, hogy a tagállami ellenőrzések tagállami bontásban hogyan néznek ki. tehát adott esetben egy táblázatot fel lehetett volna venni, vagy valami fajta lábjegyzetet, hogy kivégezte, ezeket a, kivégezte el ezeket az ellenőrzéseket, mely tagállam és mely nem. Aztán azt is olvashatjuk, hogy a irány végrehajtása során a legnagyobb nehézség abban mutatkozott meg, hogy nem voltak erre megfelelő igazgatási források, tehát pénzforrás nem volt az adminisztrációban ezeknek az ellenőrzéseknek a végrehajtására. Úgy gondolom, hogy végig kellene gondolni, nem lenne -e célszerű pénzügyi forrásokat is rendelkezésére bocsátani a tagállamoknak az ellenőrzés végrehajtására, hiszen hogyha nincsenek pénzforrások, akkor nyilvánvalóan a irányelvnek a végrehajtása is csorbát szenved bizonyos tagállamokban. Aztán egy további kérdés is felmerült. nevezetesen a következő problémával kapcsolatban. Az ön jelentésében azt olvashatjuk, hogy az illékony szerves vegyületek emissziójának, kibocsátásának a nagyanyú csökkentése lehetséges lett volna, hogyha ezeket a termékeket eltávolították volna a például a különböző izzadásgátló szerekből, dezodorokból. Ez azonban nem volt lehetséges, áll a jelentésben, mert hogy mert hogy ez a fogyasztóknak az elvárásával nem találkozott. Tehát itt van egyfajta egészségügyi probléma, levegőminőséggel kapcsolatos probléma, és úgy tűnik, hogy itt nem vagyunk képesek lépéseket tenni csak azért, mert ez a fogyasztók elvárásának nem felel meg. És még továbbra is nejlon zacskókat használunk a vásárláskor, tehát képtelenek vagyunk fogyasztóként a szokásainkat feladni, sőt, gyakorlatilag tovább folyik a környezetszennyezés. Ez egy olyan tendencia, aminek megállt kell parancsolni, és itt hátrébb kell sorolni a fogyasztói elvárásokat. Ami pedig az ellenőrzések javítását illeti, ezt ön szükségesnek jelölte meg. A kérdés az, hogy milyen konkrét lépéseket terveznek ennek érdekében. Én azt gondolom, hogy ennek a jelentésnek a végkövetkeztetései meglehetősen gyengék. Nekem úgy tűnik, hogy, hogy szinte nincs is már tennivalónk, hogyha elolvassuk ezeket a végkövetkeztetéseket. Kér nekem még kollégák szót, nem? Akkor visszadom a szót az Európai Bizottságnak. thank you. Um... Köszönöm. Ami a végrehajtási kérdéseket illeti, illetve a vizsgálatok száma, számában mutatkozó különbségeket. Azt kell mondjam, hogy itt most egy villámfotó készült a tagállamokról 2007-es évre vonatkozóan, és hadd mondjam el, hogy 2004-ben született meg ez az irányelv, 2007-ben lépett hatályba. Tehát ez egy nagyon kezdetleges állapot és mi magunk is felfigyeltünk arra, hogy nagyon nagyok az eltérések. A legjobb gyakorlat kicserélését támogatjuk majd a tagállamok között annak érdekében, hogy ezek a különbségek csökkenjenek, és hogy megfelelő mennyiségű ellenőrzés és vizsgálat történjen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az adatok végleges konklúziók levonására nem igazán alkalmasak, most is érkeznek be adatok 2010-es eh, állapotokról. Azt gondolom, hogy eh, azok az adatok majd a végrehajtással kapcsolatban sokkal ígéretesebbek, eh, illetve megbízhatóbbak lesznek. Szintén megvizsgáljuk majd azt, hogy nem administratív kapacitásbeli hiányosságról van-e szó. Ami a felülvizsgálatot illeti, illetve a hatály kiterjesztésének lehetséges módjait, nos, az izadság elleni szerek, illetve a deodora, dezodorok vonatkozásában hát megállapítottuk, hogy ilyen illékony szerves vegyület kibocsátás korlátozás így valóban elérhető, ugyanakkor a tanulmányok azt is mutatták, hogy a fogyasztók viselkedése kiszámíthatatlan, tehát ha betiltjuk ezeket a fajta termékeket, akkor lehet, hogy a fogyasztók egy olyan termékcsoportra állnak át, vagy olyan termékekre, amelyek legalább ennyire veszélyesek, illetve kellemetlenek, tehát ezért is gondoltuk azt, hogy nem feltétlenül jó módszer ezeknek a termékeknek a korlátozása. Mindezt megint csak megvizsgáljuk majd a levegő minőségéről szóló politikánk teljes felülvizsgálata során, ahol is megvizsgáljuk azt is, hogy költséghatékony intézkedések lehetségesek-e a légszennyezettség csökkentése érdekében. Köszönöm. Akkor a napirend utolsó pontja következik. sajnálatos módon azok a kollégák, eh, akik eh, kezdeményezték ezt a témát, nem nagyon vannak itt, de tudjuk mindannyian, hogy itt az E. coli eh, fertőzésről van szó bizonyos termékekben. Ez a probléma rámutatott bizonyos hiányosságokra az élelmiszerbiztonsági rendszerünkben. Bizonyos következtetéseket nyilván le lehet vonni ebből az incidensből. és egyrészt pontosítást szeretnénk a bizottságtól, másrészt pedig esetleg valamit azokról a következtetésekről hallani, amit, amit önök levontak. Ladislav kollega még nincs itt. Ryan úr van itt, aki már talán tájékoztathat bennünket. Koni asszony akart még talán kérdezni ehhez a témához, már ő jelezte is. Tehát Mindenesetre először megadom a szót az Európai Bizottságnak. Um, John Ryan from the... Uh, Köszönöm szépen, John Ryan vagyok a közegészségügyi részlektől, a Szankófa igazgatóságról. El kell mondanom, hogy közegészségügyi szempontból a bizottság az elmúlt időszakban megpróbálta a tanulságokat levonni az elkóli fertőzésből. Különösen amiatt mondom ezt, mert előkészítünk egy jogszabályalkotási kezdeményezést idén a fertőző betegségek jogszabályra vonatkozó jogszabályok módosítására, és most véglegesítjük a jogi javaslatot, amit a várakozásaink szerint decemberben, idén decemberben eh, hagy majd jóvá a bizottság. Elviekben ez a jogszabályalkotási javaslat figyelembe veszi majd az európai betegségmegelőzési ügynökség szerepét. 2004-ben jött létre ez az ügynökség. Miután jogszabályt alkottunk a fertőző betegségekkel kapcsolatosan 1998-ban, a legnagyobb és az első változás az lesz, hogy figyelembe veszük a jogszabályban az ügynökség munkáját és létezését. Másodszor figyelembe fogjuk venni a nemzetközi egészségügyi jogszabályokat. Van egyébként egy nemzetközi szerződés, amelyet a WHO fogadott el 2005-ben lépett hatályba. Minden tagállam külön-külön részes fél ebben az egyezményben, megpróbáljuk beépíteni a közösségi jogba ezt az egyezményt a jogszabály felülvizsgálatával. Harmadszor megpróbáljuk levonni a következtetéseket a H1N1 világjárványból, ez a 2009-es járvány. Két külső értékelést is végeztek a bizottság számára 2009-ben. Próbáljuk ennek az eseménynek a tanulságait is összesíteni, illetve beépíteni a jogszabályokba az E. fertőzés, az idei E. fertőzés tanulságait is. E tekintetben a tervénk a következők szervezünk egy konferenciát közösen az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóságokkal még 2011 vége előtt, tehát még 2011-ben, és megpróbáljuk azonosítani a legfontosabb tanulságokat az ekoli fertőzésből. Megjelölve természetesen, illetve bevonna az EFSA és az ECDC beli kollégákat is, hogy átfogó képet kapjunk a tanulságokról. Amint említettem, mindezeket az elemeket beépítjük majd a jogszabályalkotási javaslatba, amit még évvége előtt a bizottság vizsgálni fog, és remélhetjük, hogy a fertőző betegségekre vonatkozó jogszabályok és ezeknek a végrehajtása megerősíti majd a pozíciónkat, már ami a felkészültséget illeti a fertőző betegségek jelentette fenyegetettségekre, Másodszor a monitoring és a kockázatfelmérés a fertőző betegségekkel kapcsolatosan, ez is lényeges tényező, illetve a kockázatkezelés az Egészségügyi Biztonsági Bizottság részéről, és javítani szeretnénk a koordinációt és a kommunikációt a közvéleménnyel, a fertőző betegségek kitöréseivel kapcsolatosan. A jogszabálynak ezek a célei tehát hogy a gyakorlatba átültessük a h 1 n az e coli kitöréseknek a tanulságait, illetve figyelembe vegyük az európai ügynökség szerepét, illetve a nemzetközi egészségügyi jogszabályokat, illetve a felkészültségünket fokozzuk. Végül pedig említeném, hogy a közös beszerzése a vakcináknak erre is vonatkozni fog majd a jogalkotási javaslat. Összefoglalva ennyi a bizottság szándéka a jogszabályi alap megerősítésével kapcsolatosan a fertőzők betegségek összefüggésében. Évvége előtt remélhetőleg a javaslatot el tudjuk fogadni, és Mikó úrnak most pedig átadnám a szót, mert szerencsésen megérkezett. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést. Úgy tájékoztattak, hogy háromnegyedre kell ideérnem, Valójában mi sietünk egy kicsit, igazgató úr, ne aggódjon, mi mentünk gyorsabban, mint szerettünk volna. Jó, akkor szeretnék tájékoztatást nyújtani az ehek fertőzéssel kapcsolatosan, illetve ennek a tanulságaival kapcsolatosan élelmiszerbiztonsági szempontból. Először statisztikák. Ez egy kis ismétlés, de 3910 elkóli esetről beszélünk az Európai Unióban, Norvégiában, Svájcban. Ezekről tettek jelentést, és 782-nél voltak súlyos komplikációk. Összességében 46 haláleset történt, a legtöbb Németországban. Emellett az Európai Gazdálkodók Szövetsége becslése szerint 800 20, 12 millió euró veszteség keletkezett a válság első két hetében. A zöldségexportot betiltották bizonyos harmadik országok, talán a legfontosabb ezek közül Oroszország. Ennek egyébként éves értéke 600 millió euró. A bizottsági pénzügyi támogatás 210 millió eurónyi gyors segélyt tartalmazott, és további 50 milliót a mezőgazdasági termékek promóciójára, illetve 75 milliót osztottunk meg a tagállamokkal a következő három évre nézve. Európai szinten az együttműködés, a kockázatkezelés, a közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatás, hatóságok között EMSA, ICDC, Véleményünk szerint a hatóságok közötti együttműködés hatékony volt, a, hat, a hálózatokat aktiválták, koordinációs találkozókat szerveztek napi szinten, összevonva a nemzeti és EU élelmiszeregészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóságokat. A bizottság középponti szerepet játszik a válaszadásban, illetve játszott, különösen az egészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóságok összehangolásában nyomon követtük a helyzetet folyamatosan, és koordináltuk a szakértői és fogyasztói tájékoztatásokat, és nagyon hamar rámutattunk a fertőzés forrására Németországban. Az EFSA segítette a bizottság munkáját egy gyors jelentéstételi rendszer segítségével. Aktív volt az együttműködés a tagállami élelmiszerbiztonsági hatóságok között. Ennek segítségével tudtuk meghatározni a kitörés kezdeti helyszínét és forrását, ami a fertőzés forrását illeti, amikor ezt meghatároztuk, és Egyiptom is a képbe került, úgy döntöttünk, hogy az európai piacról el távolítjuk ezeket a szállítmányokat, illetve Egyiptomból származó mag és egyéb szállítmányokat július 6-ától betiltottunk, és az egyetemi szállítmányokkal kapcsolatosan Egyiptomban a helyszínen ért, vizsgáltuk a feltételeket. Fentartottuk a magok importjának tiltását, amíg Egyiptom nem tud megfelelő bizonyítékot szolgáltatni az élelmiszeregészségügyi szabályok betartására, ami az állandó bizottságot illeti, úgy döntött, hogy meghosszabbítjuk a tilalmat, mert október, október végéig, de ezután év végéig is, mert nem volt még kielégítő a válasz szólnom kell a tanulságokról és a válságból adódó tanulságokról. Teljesen le kell vonnunk ezeket a tanulságokat, már hallottuk emberi humán egészségügyi szempontból is, és vita folyik arról, hogy hogyan lehet a gyors reagálású eszközöket javítani. Novemberre tervezünk egy közös találkozót az állatorvosok és a tisztifőorvosok részvételével, illetve a közegészségügyi és európai ügynökségek részvételével világos és alapvető jelentőségű, hogy a nemzetközi hatóságok ne azonnal információt adjanak az állítólagos forrásokról, csak ha azt alátámasztja a bizonyítékok megfelelő mennyisége is nem szabad a döntés hozókat megfélemlíteni, hogy ne hozzák meg azokat a döntéseket, amelyeket meg kell hozniuk elővigyázatossági szempontból. A bizottság a tagállamokkal egyeztet majd a lehetőségekről, hogy megerősítsük a kereteket az európai szintű koordinációra kockázatkezelés szempontjából, és e, e, közegészségügyi területen meg kell erősíteni az EU gyors reagálási lehetőségeit a jövőre nézve. Úgy gondoljuk, hogy még lehet javítani a kommunikációs megoldásokat, például a helyi és a központi hatóságok között. Az EFSA-t felkértük, hogy tudományos véleményt adjon ki a kockázatcsökkentési lehetőségekről a termelési lánc egészében, hogy a specifikus kockázatokat a magokkal és a csirákkal kapcsolatosan feltárják. A jövő, renézve ez lehet további jogszabályalkotás tárgya. Emellett megvizsgáljuk, hogyan lehet harmonizálni és elősegíteni az információcserét bázisok között a laboratóriumok, az EFSA és az ECDC között, és megfontoltuk, hogy tréningeket képez, végezzünk az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatosan, a már meglévő programok keretében, összevonva az egészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóságok erőfeszítéseit, úgy gondolom, hogy ezeknek az összehangolása ezen a területen nagyon lényeges. Összefoglalva ennyit tartalmaz a jelentésünk, és természetesen nagyon kíváncsian várom a jelenlévő készrevételeit. Köszönöm szépen. Monsieur le Directeur, Madame Oconi. Köszönöm, Okuni asszony következik. Köszönöm, eh, elnök asszony, kedves eh, kollégák, köszönöm ezt az érdekes előadást, amely sok információval ellátott bennünket arról, hogy ez a baktérium hogyan juthatott el idáig, és miért okozott ekkora aggodalmakat. Két egyszerű kérdésem van. Az első az, hogy ön azt mondja, igazgató úr, hogy tudományos vélemények segítségével lehet a magokkal kapcsolatos veszélyeket csökkenteni. Itt olyan anyagokról van szó, amelyek nem felelnek meg az európai szabályoknak, és amelyeket bio élelmiszerként hoztak forgalomban. Tehát a bio élelmiszer magok gyártási folyamata mennyiben tér el a hagyományos feldolgozástól, illetve ez hozzájárulhat-e az ekoli, ekoli e. e, e, kialakulásához. Tehát a gyártási eljárás miatt a bio a biomag előállítás sérülékenyebbe vagy jobban kitette a fertőzés veszélyének, mint a hagyományos mag előállítási módszerek. A második kérdésem két gócpont alakult ki, Hamburg és Lille, Begl, Lille. Hamburgban visszavezették a fertőzést ezekre a magokra, Lilleben ugyanakkor a darált hús lett fertőzött. Amennyiben a darált hús a forrása a fertőzésnek, akkor milyen módon lehet visszavezetni ennek az élelmiszernek a korábbi fertőzési forrását. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a jelentés, amit a bizottságtól hallottunk, tulajdonképpen kielégítő. A parlament, illetve a szakbizottság már egy állásfoglalást eh, útjának bocsátott, amiben megfogalmaztuk már a problémákat. Hát úgy gondolom, hogy jók a válaszok. Egy eh, végkövetkeztetést már most levonhatunk, úgy gondolom, hogy a korai előrejelzője rendszer itt az Európai Unión belül jól fölállt de az előttem szóló kolléga által feltett kérdés az foglalkoztat minket továbbra is. Egyszerűen jelentkeznek fertőzési gócpontok egy olyan területen, ahol azt gondoltuk, hogy semmi se történhet. Éppen ezért az lenne a kapcsolódó kérdésem, hogy tényleg fennáll-e valami fajta veszélyeztetettség, és a bizottság a biológiai biológiai, bioélelmiszerek területén akar-e valamilyen előírással élni, hogy az ilyen fertőzéseket megelőzze. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos szempont lenne, és ami még fontosabb lenne véleményem szerint az az, hogy itt a ügynek a köz, közkezelése, a közvélemény előtt való e, tudatosítása az fontos lenne, hiszen hiszen a sajtóhírek által kiváltott pánik, ez nem lett volna szükséges, hogyha kicsit fegyelmezettebben és rendezettebben dolgoztunk volna, különösen ami a politikai döntéshozókat illeti. Hiszen a szakemberek elvégezték a dolgukat, jól végezték a dolgukat, de itt Brüsszelből kiindulóan sokkal jobban kellett volna befolyásolni az egyes országokban a politikai hangulatot, hogy ne legyen szükségtelen pánikkeltés, hiszen ahol megvan a hiszen ahol megvan a megfelelő tudományos háttér, és tudjuk, hogy mi történik, ott eh, sokkal szakszerűbben kellett volna eljárni, sokkal tudományosabban. Különben egyébként pedig jól, jónak tartom a javaslatot, erősíteni kell a jogszabály hátteret a fertőző betegségek esetében, ami az oltóanyagokat illeti, ott természetesen fölmerül a kérdés, hogy ott a kutatóhelyeket szeretnék megbízni, hogy folyamatosan raktározzák eh, az, az oltóanyagot, ami meglehetősen drága dolog, vagy pedig azt tervezik, hogy, hogy, hogy eh, azonnali gyártást fogják támogatni. Tehát ami például a H1N1 oltóanyagok rendelkezésre bocsátásánál történt, ott ugye egy nagy mennyiséget meg kellett semmisíteni az oltóanyagból, mert nem használták el. Tehát ez egy nagyon nehéz terep, ahol cselekednünk kell. Tehát szeretném látni a jövőbeni víziójuk ezzel kapcsolatban, micsoda, hogyan tudják ezt kezelni. Andrea Zeneni. Andrea Zeneni úr. Mi riallaccio anch'io al problema del biologico. Én is szeretnék visszatérni eh, a biotermékek kérdésére. Ez a jelenség, ez az esemény árnyékot vetett a biogazdaságokra. Én hallottam hogy a fogyasztói véleményeket is, amelyek azt mondják, hogy még mindig kérdőjelek és kételyek vannak e termékekkel kapcsolatban. Ez nagyon káros a biofarmerekre a biotermékek előállítóira, hiszen ők egy tisztább mezőgazdaságot szeretnének elérni, kevesebb környezetszennyezésre, kevesebb szer, szennyező anyaggal, kevesebb trágyá, trágya, trágyázó anyaggal. És ez természetesen azt is jelenti egyben, hogy a éghajlatra káros gázok kibocsátása is csökkenne. Tehát azt szeretném tudni, hogy vannak-e olyan adataik, amelyek megmutatják, hogy a piacra milyen hatással volt ez a válság, az értékesítés csökkente, és mit tervez a bizottság annak érdekében, hogy elkerülje, hogy tartós károk maradjanak a biotermékek piacán. Vannak a kapcsolatban felméréseik, hogy a fogyasztói magatartás hogyan változott, és a fogyasztók a sajnálatos események folytán még mindig kételyekkel vannak-e termékekkel szemben? Róze. Koni asszony akar még valamit hozzátenni? Igen, e, csak csatlakoznék e, ahhoz, amit a kollégám mondott, mert e, van egy másik nézőpont is itt az Eukolival kapcsolatban. Ez pedig a válságmenedzseléssel kapcsolatos egyes ágazatok attól szenvedtek károkat, hogy nem sikerült előrejelezni a problémákat. Tehát pénzügyi és gazdasági trauma érte például az agrárágazatot, olyan ágazatokat is, amelyeknek semmi közük nem volt az E. coli-hoz. Tehát itt közegészségügyi fogyasztóvédelmi problémákról is szó van, másrészt viszont ott vannak a válságkezelési problémák, és valahogy máshogy kéne ezeket a problémákat kezelnünk. Köszönöm. Igazgató úr. Akkor én megadom önnek a szót, de kérném, hogy konkrétan és pontosan feleljen Koni asszony kérdéseire is egyrészt a vizsgálatokra, illetve a tudományos cikkekre vonatkozó kérdésre, másrészt pedig a válságkezeléssel kapcsolatos kérdésre is. Hogyan lehetne oly módon kezelni a válságokat, hogy figyelembe vegyük az agrárérdekeket is, és így, így módon elkerüljük azt, hogy további áldozatokat generáljunk az elsődleges áldozatok mellett, tehát jó lenne, hogyha ezekre a kérdésekre is fényt vetne egy kicsit. Yeah. Thank you, Madam Chair. Uh, first of all, what I have to say... Köszönöm, elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy még az értékelési folyamat közepén járunk, tehát további információkra van szükségünk az EFSA-tól, illetve az egyes tagállami járványügyi központokból is. Jelenlegi álláspontunk nem tekinthető tehát véglegesnek. Egész egyszerűen azért, mert a tanulási folyamat még tart. Egy dologra mindenképpen kitérnék. Nagyon fontos emlékeztetni mindenkit, eh, ahogy E. coli járványkitörés minden évben több száz alkalommal Európa minden részén előfordul. Ez azonban egy nagyon veszélyes eh, kitörés volt, és baktérium törzs volt, eh, de arra azért emlékeztetnék, hogy az E. coli az egy nagyon gyakori járványos megbetegedés. Hadd mondjam el, hogy a Lilli kitörésnek semmi köze nem volt a másikhoz. Tehát a Lilli egy másik járványtörzs, baktériumtörzs volt, és éppen ezért ne is kapcsoljuk össze ezt a két esetet. Ami a biotermelési módra vonatkozó kérdést illeti, illetve valójában azt kérdezték, ugye, hogy biztonságos-e egyáltalán a bio élelmiszerek előállítása. Ez is még elemzés tárgyát képezi, de az Egyiptomból behozott magok esetében valóban ott van az a lehetőség, amivel foglalkoznunk kell, hogy ezeket a magokat eredetileg nem emberi fogyasztásra szánták, csiráztatták, és ezt kell tovább vizsgálnunk. Tehát itt nem annyira arról van szó, hogy bio vagy nem bio, hanem egész egyszerűen meg kell akadályozni, hogy ez újra megtörténjen. Itt egy élelmiszer ellenőrzési kérdésről van szó, a csiráztatott magokra is oda kell figyelni, olyan magokra, amelyek eh, az élelmiszer láncba beléphetnek. Ami a válság menedzselést illeti, kezelést illeti, egyetértek minden képviselővel, aki felhívta a figyelmet ennek a fontosságára. Megint csak eh, egy eh, tisztességes elemzésre van szükség. Nagyon nehéz elmondani, hogy mi az, ami működik jobban, és mi az, ami nem. E, sajnálatos módon kikerültek olyan információk, amelyek e, nem voltak tudományosan megalapozottak, és ez túlreagálásra kényszerítette az embereket. Elemeznünk kell, hogy ilyen esetekben hogyan járjunk el. A probléma nyilvánvalóan az, hogy az Európai Bizottság csak egy bizonyos ponton léphet be ebbe az ügybe. Korábban a tagállamok kezelték ezt az ügyet, csak egy későbbi stádiumba kapcsolódik be az Európai Bizottság. Visszatérve tehát a, a lényegi mondani valómra, még elemezzük a kérdést, és további információkra van szükség ahhoz, hogy el tudjuk mondani hogy tudjuk, milyen tanulságot lehet levonni ebből az ügyből. Ennek ellenére most átadnám a szót a kollégának, aki a közegészségügyi vonatkozásokról beszél. A közegészségügyi szempontokat és a kezelést szeretném megemlíteni. Az ECOLI esemény idén az első alkalom volt, amikor a közegészségügyi kollégák együttműködtek az élelmiszerbiztonsági kollégákkal, úgyhogy az történt, hogy a két bizottság vonatkozó megbizatása alapján napi szinten videokonferenciát tartottak, hogy megoldhassák ezt a helyzetet. Egyrészt egészségügyi szempontból, másrészt pedig, hogy tudják értékelni a, közegészségügyi információkat, és azt is megvizsgálták, hogy milyen intézkedéseket lehet tenni például a vese elégtelenségben szenvedők esetében, illetve kitöltettek kérdőíveket, megpróbálták azonosítani a kitörés forrását. Klinikai gyakorló orvosokat is bevontunk a folyamatba, ez is egy első alkalom volt, vagyis tapasztalatcserét szerveztünk az orvosok között, valós idejű erőfeszítések voltak ezek, másrészt pedig minden találkozón kikértük az egészségbiz... élelmiszerre egészségügyére és élelmiszerbiztonsági kollégák véleményét is, az élelmiszerbiztonsági laboratóriumok munkája alapján megvizsgáltuk, milyen intézkedéseket lehet hozni, milyen termékeket kell visszavonni a piacról, kivonni a piacról. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kísérlet volt a különböző hatóságok és intézmények összehangolására. Az egészségügyi területen sokkal kisebbek a szabályozási hatáskörök, de élelmiszerbiztonsági területen ott voltak a hatáskörök is. 2009 ben a H1N1 kitörés alapján a világjárvány alapján kiderült, hogy a kommunikáció koordinációja nagyon fontos, vagyis hogy mit inform, mit, miről tájékoztatjuk a közvéleményt. Az ECOLI esemény, a fertőzés esetén is az egészségügyi bizottságot próbáltuk ebben mozgósítani, meghatározandó, hogy milyen kommunikációs üzeneteket közvetítünk a közvélemény felé az interneten, újságokban, előkészítve az információs stratégiánkat a legfrissebb tudományos eredmények alapján. Az volt tehát a szándékunk, hogy formális formába tereljük ezt a kommunikációs erőfeszítést. A kommunikáció alapvető eleme a kockázatkezelésnek, és az a tervünk, hogy ezt a struktúrát a későbbiekben formálisan, hivatalosan is megfogalmazzuk. Köszönöm. Ja, jetzt muss ich doch noch mal nachfragen. Nos, én akkor egy pótlólagos kérdést tennék föl, ugyanis lehet, hogy rosszul értettem a dolgokat, de ön azt mondta, hogy a behozott vetőanyagot nem szabad élelmiszerként fogyasztani, tehát nem élelmezési célokra való, hanem ebből egy később fogyasztásra kerülő növényt fognak termeszteni. Hogyha tehát tehát tulajdonképpen nem szabadna behozni ezeket a vetőanyagokat, hiszen az később majd egy olyan élelmiszer, élelmiszer célra szolgáló növényt fognak termeszteni belőle. Tehát miért tehát ezt nem igazán értettem, hogy, hogy miért, miért nem miért engedték be ezeket a vetőanyagokat. D'entre vous, messieurs, peut répondre à cette... Akkor megadom a szót a bizottság illetékeseinek. Yes, uh, <coughs> good afternoon. Köszönöm, üdvözlöm Önöket. A vetőmagok, vagyis a csomagok vető magot tartalmaztak, és nem közvetlen fogyasztásra szánt uh, magvakat. Az volt a cél, hogy egy iskolai rendezvényen uh, elvessék ezeket a magokat, és azután a csírákat fogyasztásra használták fel. Eredetileg a francia fertőzés esetében az o 1 4 egy olyan csomagból származott, amelyet vetőmagnak szántak eredetileg. Bon, bah écoutez, dans Nos, rendben van. Mit, mit, mit mondjunk? Mit szóljunk ehhez? Okoni asszony. Én eh, egyébként fogyasztom ezeket a termékeket. Ezek eh, kis kiszerelésben kaphatóak. Eh, vannak ilyen csíráztató készletek, és valójában ezek dekorációs célokat is szolgálnak, tehát kapjuk a, meg lehet venni a magokat, és azokat csíráztatni, és ez gyakorlatilag a globális kereskedelmen kívül kerül forgalomba. Nem egyértelmű, hogy mikor lehet egy terméket magát fogyasztani, és mikor azt csak csírázt, mikor lehet azt csak csíráztatni, és aztán majd a terméket, terméket fogyasztani. Igen, ez a téma akkor az asztalon marad, mondja az elnök, és hadd tájékoztassam még önöket, hogy ezzel le is zárjuk a mai ülést. Legközelebb, október 27-én találkozunk Strasbourgban. Köszönöm mindenkinek szép estét!